Good afternoon, everyone. Jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlök mindenkit. Először is visszatérünk a napirend 9. pontjára. Elnöki bejelentések. Délelőtt idő hiányában elhalasztottuk ezt a részét a napirendnek ma délutánra. Először is tájékoztatok bennünket, hogy a francia elnökkel, Olan úrral, illetve Moszkovici úrral eh, való találkozás nem fog sikerülni, nem tudnak jelen lenni a novemberi ülésen. Elhalasztásra került, mégpedig február 2-ára eh, az ülés délutára bocsánat, február 12-ére délutára. Sit by Foreign Affairs Committee of a külügyi szakbizottság eh, látogatása a svájci nemzetgyűlésben. Five members plus eh, november 13-án eh, a látogatásra az ECON, az AFET, az INKO és a LIBE szakbizottság tagjai fogják fogadni a svájci látogatókat. Az EU-svájci kapcsolatok többek között az adóügyeket érintik majd. As well as other issues are invited to attend the meeting. Mindenkit meghívunk szeretettel, hogy jelenjenek meg 9-től 10-ig. Emlékeztetem önöket, hogy november 13-án kerül erre sor. Az Econ titkárság további információt fog küldeni e-mailben mindenkinek. Ami a trilógust illeti, it focuses on Strasbourgban került sor egy Az előzetes tőkefeltöltés, illetve rugalmasság intézkedések témájában. Third country issues and home. Ami a harmadik országokat illeti, ez a téma is megvitatásra került a következő trilógusra november 12-én kerül sor, ami az Omnibus 2 trilógust illeti. A 12-re, október 24-én kerül sor, alapvető előre mozdulása nem sikerült, nem került sor semmilyen témában. A parlamenti tárgyalócsoport meglehetősen sok megjegyzést tett legutóbbi elnökségi szövegre a hosszú távú garanciákkal kapcsolatban. Ezek a megjegyzések tartalmazták a további pontosításra vonatkozó igények bejelentését, amely segíteni fog majd az ügyek lezárásában. Az elnökség aggájának adott hangot, hogy a további változtatások esetleg felboríthatják a csomag egyensúlyát. No positive eh, feedback was received from the presidency. The third, uh, 13th uh, a 13. Omnibus 2 ülésre november 13-án kerül sor. Most pedig rátérünk a 14. pontjára napi rendünknek, ami közmeghallgatás a válsággal küzdő országok sikereiről és kudarcairól. Today is part of a series... Olyan közhallgatások sorára kerül sor, amelyet ugye az ECON rendszeresen megtart. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy ez az ülés a válságban lévő országokkal kapcsolatos szűk értelemben. Saját kezdeményezési jelentésünk készül az IMF intézkedéseivel kapcsolatban az euró térségbe tartozó országokról beszélvén. Of the drafting of this report once is authorized. I would like to welcome... Üdvözölni szeretném a felszólalókat Mindenkinek az életrajzát szétküldtük e-mailben. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy ennek a meghallgatásnak az a célja, hogy áttekintsük, hogy mennyire voltak sikeresek, illetve mennyire, voltak, mennyire vallottak kudarcot a válsággal küzdő országok. Gyakran fölmerül a demokratikus megalapozottság kérdése, és gyakran felmerül az is, hogy hosszú távon mennyire lehetnek sikeresek ezek az intézkedések. Mindenképpen biztos, hogy a, leg, a helyes gyakorlatok átlátható és folyamatos felülvizsgálata segítségünkre lehet hosszú távon, mert megtanulhatjuk belőle, hogy hol, mi, milyen módon segít, hiszen mindannyian különbözők vagyunk. That loop and how to break fontos. Az első panel arról szól, hogy hogyan tudjuk megszakítani az állami adósodottság ördögi körét, a második azzal foglalkozik, hogy hogy tudjuk a versenyképességet helyreállítani a növekedéssel úgy, hogy a társadalmi dimenzióra sem feledkezünk meg, majd aztán, ahogy mindenki látja a napirendben, sor kerül még több kérdés-válasz szesszióra illetve eszmecserére az Európai Bizottság, az IMF és az Európai Központi Bank képviselőivel. Ennek a részevő listáját is megkapták. Most pedig átadnám a szót Paul Jurion kollégának, Paul Jurion professzornak, aki a Brüsszeli Egyetemet képviseli. Szeretném emlékeztetni, hogy 5 perce van. Amin?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 Should I start? Can I be heard? Jól hallanak? Először is elnök úr, szeretném emlékeztetni önt, hogy azt mondták az elején, hogy 10 percem van az előadásra, akkor 10 percet kapok? Yeah. Excuse Thank me, professor, much. it's 10 minutes, you're right. Thank you very much. Igen, 10 perce van. Title my talk, The Future of the Eurozone az eurozón jövőjét fogom megvizsgálni. Az eurozóna jövője logikus problémaként kezelhető, ha nem oldjuk meg, legalább tisztázhatjuk. Hogyha a szuverén adósság szempontjából vizsgáljuk meg, ahol egységes kar, ö, valutát alkalmazunk, egységes kuponszintet lehetne alkalmazni, amely egységes futamidővel rendelkezik. Igazából ez megvalósítható, de az alapító atyák nem számoltak azzal, hogy a zóna egyes tagállamait külön-külön válság terhelheti. Az a tény, hogy az egyes országok helyzete az eurozónán belül eltér a valuta szempontjából, ez már igazából riasztó. Először is szeretném megvizsgálni, hogy a szuverén adóság kuponnak mik lennének az alapjai. Először is a kamatlábakat kell kezelnünk, amely tükrözni a likviditási prémiumot, a hiteprémiumot és a konvertibilitási prémiumot. Amikor egy bizonyos futamidőjű kupont említek, akkor ha hitelprémium és a konvertibilitási prémiumnak egy bizonyos adott pillanatban zéró az értéke, akkor is megvalósítható ez a terv. A likviditási prémium része ö, ö, annak az elképzelésnek, hogy maga a valuta az egy áru cikk, amely majd pénzé válik egy adott időpontban. A likviditási prémium kamatlábként jelenik meg ilyenkor. A likviditási prémiumot az határozza meg, hogy mi a hatalmi erőviszony a majd kölcsönt nyújtók és a kölcsönt igénybe vevők között. A kereslet és kínálat nyilvánvaló, hogy fokozza a versenyt. Supply is lower than demand. Jellemző módon a likviditási prémium abban különbözik a pénznemektől, hogy nyilván a különböző gazdasági zónáknak más és más körülményei vannak. Ezek a különbségek persze e, arbitrás lehetőségeket teremtenek, ezt carry trade-nek hívjuk angolul. Lehet pénzt kölcsönvenni olyan pénznemben, ahol a likviditási prémium sokkal alacsonyabb, és ezt be lehet fektetni egy olyan pénznembe, ahol lényegében mag, sokkal magasabb e, ez a lehetőség. Így a, a, premi, a credit prémiumot pedig azon kockázat ellen használják, hogy esetleg egy adott tartozás valaki nem fizet ki. Mind a kettő hitel eseménynek tekintendő. A kreditprémiumok és a CDS termékeknek van sajátos piaca. Itt ugye a piaci részvevők gyakorlatilag fogadnak jövőbeni eseményekre, ezeket hívjuk naked betnek, tájékozódás nélküli, úgynevezett mesztelen fogadásnak. a, ennek kontextusában ugye fölmerült a drachmához, az eszkudóhoz, stb. való visszatérés. Visszatérek az eurozónára, hogyha az eurozóna, ugye ez az egyik legjobb példa arra, amikor az eladósodottság egy adott pénzdemben több zónára is kihat. Premium. Within the eurozone, the liquidity... Az eurozónán hogyha közös a pénz nem, akkor ugye az ehhez kapcsolódó kamatrátákat lehet összehasonlítani a különböző tagállamok között. Tehát a pénz nem ugyanaz, azonban a kamatok mértéke más, és így nyilván Németországnak a helyzet különösen kiemelten fontos. Ott 0 százalék annak, hogy Németország nem fizeti ki az államadóságait. Ehhez hasonlóan a, a tőkepiacok úgy gondolják, hogy Németországnak ezt ágában sincs az eurozónából kilépni, úgyhogy ezt gyakorlatilag úgy tekintik, hogy Németország lesz az utolsó talpon maradó harcos, akkor is, hogyha az eurozóna megszűnik. Mellékesen megjegyzem, hogy egy 2012-es szeptemberi E, cikk, az Európai Unió tragédiája, és hogy adjuk ezt meg címmel, Soros György e, kiadott egy, céget, amely, e, kiadott egy cikket, amely azt mondta, hogy Németország lépjen ki az Európai Unióból, vagy az Eurozónából, hogyha ilyen helyzetre kerülne sor. Itt azonban ugye a kamatlábak jelentősen csökkentnének, hiszen az eurozóna Németország nélkül súlyosan leértékelődne az újra támad, az életre, újra életre kelő német márkával szemben. Nos, a kuponnak, az, ugye a osztaléknak így a tagállamok között egyfajta spreadje van, ennek megfelelően különbözőek a, nyereségnek a lehetőségei, ugyanakkor a A centrifugal dynamics was hence in... gyakorlatilag egy centrifugális dinamika Um, uh, alakulna ki uh, egy-egy adott tagállam esetében, uh, és a um, saját gazdasági helyzete kellőképpen zilátá válna. Um, hiszen, hogyha a tagállam visszafizetési valószínűsége gyöngébb, akkor itt a kamatok megemelkednek. Természetesen a tagállamok egymással szemben szolidaritásra kényszerülnek, és hogyha valamelyik ország túlságosan rossz helyzetbe kerül saját magatartása miatt, akkor nem lenne más lehetőség, mint hogy kizárnák az eurozónából. És itt az adott tagállamnak, az adott námnak, a tagállamnak, országnak a saját hitel visszafizetési képessége is jelentősen romlana. Most pedig rátérnek egy olyan témára, a, ezeknek a prémiumoknak a logikája e, Bundesbank elnöke szerint különösen érdekes téma. E, szeptember 30-án jelent meg ez a Financial Times-ban, amely azt mondta, hogy e, van itt egy bizonyos tagállami állami finanszírozási nexus, ami azt jelenti, hogy minden tagállamban a bankok a saját államoknak az adósságát előmerészesítik. részesítik ez nagyon paradoxnak tűnik, azonban a hazai bankok esetében e, az államadóság e, gyakorlatilag e, profit lehetőséget jelent, hiszen hogyha az adott tagállam csődbe megy, akkor ugyan igaz az, hogy a bankok csődbe mennek, azonban valószínűleg az állam meg fogja őket menteni valamilyen módon. Ami a versenyképességi prémiumot illeti, a kereskedelmi bankok. A konvertibilitási eh, prémium esetében ugye kicsit más a helyzet, eh, de két olyan eh, szabályozás is van, amely ezt a hatást erősíti. Az egyik az a 25%-os tőke arányos korlátozás, mi szerint a tőkék 25%-áig Eh, államadóságot vásárolhatnak a bankok, másrészt eh, erre nem kell jelentős eh, tőkefedezetet felhalmozniuk. A központi bank ugye az adott tagállamon belül a kereskedelmi bankok mentőjével lehet, ennek eredményeként mint hogy a kereskedelmi bankok egyre több államadóságot halmoznak föl a portfóliókon belül, egyre nagyobb kockázatok keletkeznek, és ez lehetővé teszi azt, hogy egy pozitív feedback vissza bekapcsolódik, és egy dugóhúzóba kerül az egész bankszektor. E, a fizetésképtelenség ezzel e, nő, az államnak, tagállamnak a, a hitel visszafizetési képessége gyengül. Elnök, elnézést, meg szeretnénk kérni, hogy óvatosabban olvasson, mert a tolmácsok nem tudják. Meggyőződésem, hogy van a szövegből nekik egy példányuk. Elnök, úgy gondolom, hogy nem megoldható az írott szöveg. Lehet mondja felszólaló, hogy a szövegem kicsit bonyolult. Minden esetre konklúziók az eurozónának mik az opciói. Nos, számos eseményre sor került 2009 teléntől. Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország és Olaszország egymás után súlyos állapotba kerültek gazdaságilag. Az első három nemzet államadóságát tőkepiacok kellett fedezni, és ezek a prémiumok így jelentősen megemelkedtek, és ennek következtében az illető tagállamok már nem voltak olyan helyzetben, hogy vissza ki tudják fizetni azokat a hozamokat vagy osztalékokat, amelyeket a piac megkövetett volna. Ehhez a nem, emiatt a nemzetközi, az international, tehát az IMF-nek a beavatkozására volt szükség Írország, E, azt mondja ilyen pillanatban, hogy hamarosan újra, e, méghozzá 2013. decemberétől piacra tud lépni, ekkor már csak Görögországnak és Portugáliának van további támogatási e, igénye, Ciprus továbbra is határeset lesz. A kérdés összességében az eurozóna fizetőképességével kapcsolatban az, hogy ha hasonló eseményekre sor kerül, mint 2009 óta, akkor vajon előrejátható jövőben a tagállam, fizetőképes tagállamok képesek lesznek-e közös erőfeszítéssel támogatni azokat az országokat, amelyek elveszítették a tőkepiacokhoz való hozzáférés lehetőségét, tekintettel arra, hogy jelentősen megdrágult nekik mind a hitel eh, eh, eh, ára, mind pedig a fizetendő osztalék, ugye ez nagyjából ugyanaz. A kérdés tehát az, hogy a szolidaritás Eh, amelyet a szuverén nemzetek eh, vállalnak, biztosítja a teljes eurozónának a fizetőképességét. Nos, az első esetben a leg, ha a legkedvezőbb forgatókönyv jön be, akkor az összességében az eurozónának a a megmarad, és mind a két prémium akár is változik egyes tagállamok esetében, nem borítja föl az egész rendszert a megsegített államok gyöngékedése ebben az esetben nem hat ki az eurozónára, viszont nyilván intézkedéseket kell hozni. És még ebben az esetben is az a helyzet, hogy a legkedvezőbb helyzetben is lényegében törékeny az eurozóna esete. A második forgatókönyv az az, hogy ha sokkal kedvezőtlenebbül lennél, az eurozóna összességében fizetőképességi, fizetőképtelenné marad folyófizetések szintjén ebben az esetben ugye a, a, a, a kiemelte rossz helyzetben lévő országoknak fizetőképtelensége az egész eurozónára súlyosan negatívan hat. Ilyenkor nincs más lehetőség, mint egy csökkentett fizetőképes zónát létrehozni, majd csődöt valhat néhány tagállam, esetleg vissza lehet térni a régi pénznemre, amelyet aztán lehet értékelni a szükséges szintre, hogy a pénzügyi egészség úgymond helyreálljon, és akkor lehet tiszta táblával, tiszta lappal indulni. A másik lehetőség az az, hogy egy általános eurozóna csőd forgatókönyv valósul meg. Itt ugye a kockázatokat és a veszteségeket széterítenénk a teljes zónában, ezt azonban csak az azonnali szövetségi átalakítás jelentett megoldást banki és pénzügyi adógyi területen ez oldhatná meg ebben az esetben csak az eurozónának a jelenlegi sérülékenységét. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed, Mr. Köszönöm szépen, professzor úr, Jorion professzor úr. Most pedig Mendes de Andes professzornak adom át a szót, aki szót kért. Jean-Paul Gozes kapta meg a szót. Lehet, hogy kellemetlen lesz, amit mondok. A polgárok választottak meg bennünket, és őket képviselve meg kell értenünk, hogy a tudományos körök és a teljes vita, azt kell, hogy mondjam, franciául is majd kilehelték a lelküket a tolmácsok, tehát rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, és fontos lenne, hogy a mondani valónak a lényegét meg tudjuk érteni, és meg tudjuk őrizni. És a mondani valót úgy kellett volna átadni, hogy nem géppuska sebességgel olvas fel egy írott anyagból. Tehát az ember a végén nem sokat ért az egészből. Köszönöm szépen. Lange úr, ön is hozzá szeretne szólni? Igen. Gozász úrnak teljesen igaza van. Én úgy gondolom, hogy semmi értelme annak, hogyha a válságkezelésről beszélünk, amikor teoretikus előadásokat kell meghallgatnunk, az, amit Jorion úr itt előadott, az nem egy realisztikus elképzelés, az eurozóna az egy politikai projekt. Ezt nem lehet tudományos, akadémiai, alternatív elképzelésekkel kezelni, és azzal sem, hogy valaki kilépjen az eurozóna, sem egy olyan elképzelés, hogy összeomlik az eurozóna. Nem ezek azok a szenáriók, amiket mi itt elképzelünk magunknak. A mi feladatunk az, hogy válaszoljunk arra a kérdésre, hogy azok a tagállamok, amelyek nagy adóságokat halmoztak fel a múltban, most hogyan találják meg a közös, szolidáris kivizető utat. Nem arról van szó, amit Jorian professzor mondott, hogy az adósságokat megfelelően átütemezzük, hanem arról van szó, hogy egyensúlyban legyenek ezek az adósságok. Mi az ön válasza? Tisztelt tudós úr, Japán és az USA eladósodására. Egyszerűen nem lehet ilyen elképzeléseket beterjeszteni. Elnök, köszönöm szépen, Lange úr. Gozesz úr, Gozesz úr ügyrendi pontot szeretne, úgyhogy Jórian úr. Nagyra értékelném, ha figyelembe venné ezeket a megjegyzéseket, és a végén reflektára. Most pedig Fernández úrnak adnám meg az üzleti, az IE Business Schoolból, és nagyra tartanám, hogyha a 10 perces hozzászórási időt betartaná, de nem ezzel a sebességgel, mert a tomácsok képtelenek követni ezt a sebességet. Köszönöm. Microphone. The already no. pressed. Yes. Okay, is that it? Okay, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem lassan, kimérten és kellő hangerővel megtartani az előadásomat, hogy hallható, érthető legyen. Rátérek a kérdés lényegére. Tehát in medias rész, még ha nem is a legudvariasabb dolog ez. Egyrészt a vitának a címére szeretnék kitérni, vagyis hogy a válsággal sújtott országok sikerei, kudarcai ez az euróvezet legmélyebb, legalapvetőbb problémájára hívja fel a figyelmet. Mert a monetáris unió egyszerűen tévesnek bizonyult, elhibázottnak bizonyult. Fentarthatatlannak látszik annak ellenére, hogy rendkívül engedékenyek és békülékenyek rövid távon a piacok. Röviden szeretném jelezni, a fő problémákat a konstrukcióban. Bizonyára emlékeznek, hogy a monetáris politika független, az Európai Központi Bank égésze alatt kemény kritikákkal illették, de én úgy gondolom, hogy nem annyira a reakciók térnek el a várhatót, hanem más a környezet először is. A monetáris politikának nem volt meg az eszköz háttere a világ más országának a jegybankja lényegesen jobb helyzetben van, hiszen megtakarítások ellensúlyozzák, leköthetők, kereskedésre alkalmasak ezek az eszközök, az LKB meg nem rendelkezik ilyen luxus lehetőségekkel, hanem kormánykötvényeket kellett, államkötvényeket kellett bevetnie. Hallhattuk, hogy jelentősen nőtt ezeknek az aránya. Tehát nincs eszköz ellentételezés, ami mellett monetáris politikát lehetne folytatni. Másrészt a végső mencsvárként nem tudott fellépni nagyon sokáig az OMT improvizációig az LKB. E És az OMT, ahogy tudják is, nem bizonyult működőképesnek. Aztán az LKB-nak e az államháztartási politika koordinációja sem áll a rendelkezésére. A jegybank függetlenség mértékétől függetlenül azért egyezteti a saját kormányával a hosszú távú elképzeléseket, és a monetáris politikát ehhez igazítja. Figyelembe véve, nem alárendelve a várható államháztartási politika hatását. Az LKB ezzel a luxus lehetőséggel itt sem rendelkezett. Harmadsorban az LKB, ahogyan tudják, a monetáris politikát az euróvezet nevében végzi, viszont jelentős nemzeti szabályozás mellett, illetve felügyeleti tevékenység mellett. Tehát nem jött létre a bankfelügyelet európai egységes rendszere, csak az év kései szakaszában, és még mindig alakulóban van. Tehát ez egy tankönyvi példa arra, hogy a közös fellépés hiányzik. Egyes országok fellépése rontotta a helyzetet, és nem javította ahonnan menekült a tőke, vagy kivonták a tőkét a tankönyvi leírások szerint, ott az érintettek néha ezt felgyorsították. Arra utasították a bankjaikat, hogy ők is csökkentsék a kitettségüket a bajban lévő országoknál. Tehát ezzel csak rontották a nemzeti pénzügyi rendszernek az egészségét az érintett országokban. És ezzel miközben náluk javulhatott a helyzet, az euróövezet egészében sokkal rosszabbá vált, és kudarcra ítélték. Másodszorban az euróövezet fiskális szabályai, a stabilitási növekedési paktum, illetve a kilépésnek a lehetetlenné tételem ez sem segített igazából. A stabilitás és növekedési paktum azt mutatta, hogy utólag végrehajthatatlan bizonyos rendelkezés, többféle rendelkezése nem tudott érvényesülni. Az utóbbi két-három eh, év során azt mondhatjuk, hogy a fenntartható monetáris unió kialakítása még mindig késik. Amíg ezeket a hibákat nem javítjuk ki, addig nem lesz stabil jövője az euróvezetnek. Mindenki egyetért elvben, de aztán úgy cselekszik, mint hogyha végtelenségig halaszthatók lennének az intézkedések. Valamiféle korlátozott államháztartási unióra, fiskális unióra lenne szükség a monetáris unióhoz, ami politikai unió felé mutat. Egységes felügyelet, közös hatóság és egy közös európai betétgarancia alapra van szükség, vagy legalább egy közösen garantált alapra. Ez lényegi összetevője alapvető előfeltétele minden monetáris uniónak, de még a gazdasági uniónak is. Az egységes felügyeletet elfogadták, de a kialakítása annyira nehézkes, hogy továbbra is a piacok türelmét kérjük a nemzeti hatáskörökre kell tekintettel lenni központi intézkedéseknél még 2014-re is, illetve az eszközértékelések és a stresszteszt rendkívül veszélyes lehet a fiskális backstopok nélkül, tehát a biztonsági mechanizmusok sérülhetnek, és egyes országok bankrendszere veszélybe kerülhet. Még mindig csak a gyermekbetegségek szakaszában tartunk, tehát folyik a vita ezekről a témákról, és két dolgot szeretnék kiemelni, ami számomra nagyon fontos. Egyrészt a veszteségeknek a nagyságrendje, illetve az erős sorrend alapján történő elosztása az mit fog eredményezni. A hitelezők, illetve a betétesek szenvedhetik meg ennek a kárait, mint hogy Ciprusban tapasztaltuk, bár emlékeztetném önöket arra, hogy tulajdonképpen arról volt szó, hogy Ciprus nem ismétlődhet, ez csak egy egyszeri esetnek volt számva. Mégis az eljárás a tagállamok mozgásterébe nyúlik bele, illetve rajtuk múlik, hogy a konkrét ország a banki válságot hogyan kezeli. Aztán a vitarendezési, illetve a közös hatóság a másik kiemelendő téma. A versenyfőigazgatóság a bizottságnál úgy lépett fel, hogy a bankviták tisztázója és megoldója a, az euróvezetben. Én nem ismerek ilyen országot vagy bankot világméretekben, ahol ezt a hatáskört átadták volna a banki viták rendezése nem egy versenyhatósági feladat, vagy a bankok feltőkésítése sem. Európában mégis ez a döntés született. A versenyhatóság kapta meg a feladatot azzal a feltételezéssel, hogy talán itt a szabályok egységessége látja majd ennek az előnyét, de a bankok vitarendezését, feltőkésítését a világ egyetlen országa sem bízta a versenyhatóságra. Hiányzik ez a harmadik témám, a betét garancia alap. Hogyha mondjuk egy jó spanyol bankba az ember euró betétet elhelyez, van néhány ilyen, bár nem, nem túl sok, és hogyha mondjuk egy rossz német bankba elhelyeznek van néhány ilyen, szintén euró betétet, és ha kettő között nincsen kölcsönhatás, akkor bajban van az euróvezet. Mert az LKB e az euróvezeten belül végezhet átutalásokat, a lehetőleg legolcsóbban. Ez a szabályozás lényege, tehát ott, ahol veszélyben van a betét, ott a betétes szabadon átvéheti egy másik bankba a betétjét ahol biztonságosabbnak látja a helyzetet. Mert hát alapvetően egy állami garanciára számít a betétes. Tehát igazából az államháztartási biztonsági garancia a lényeg, és nem az egyéni banknak az állapota. Ez sem eh, helyes így, tehát egységes európai betétgarancia alapra van szükség egy fél percben kitérnék még Spanyolországra, talán maradt még ennyi időm. Sok probléma adódott az Európai Unió helyzete miatt Spanyolországban, de ez egy kétoldalú probléma a hitelezők és a betételes, betétesek oldalán is, hiszen negatív kamatok mellett, ami több évig volt a helyzet, tehát a túlzott kitettséget igyekeztek elkerülni a hitelezők mert irracionális lett volna. És az Európai Monetáris Unió által kialakított rendszer az irracionalitást szentesítette. Hogyha a monetáris uniót helyreállítjuk, vagy továbbépítjük, akkor ilyen körülmények között szét fog esni előbb vagy utóbb. Elnök, köszönöm szépen, Fernández eh, professzor úr. Langenor, Bulmanor, Bulman Kleva, Epping képviselők, Sanchez Presedo, Sofod, Sofoleus. And Mrs. Eh, Papadopoulou. And Mr. Lambert. Yeah, by motion of order, right? Igen, egy ügyrendi pontom lenne. Én Werner Langen után emeltem fel a kezem. Elnök, nem láttam, de ne aggódjon, szót fog kapni. Tényleg nincs elég időnk és még két másik fordulónk van, nagyra értékelném, hogyha két percre szabnak a hozzászólásokat. Bulman úr. Köszönöm szépen a szakértőket. Jorion úr illetően. Ön elemezte az eurózónában ható erőket, Fernández úr professzor úr pedig inkább arra koncentrált, hogy miért épül fel helytelenül az eurozóna. Mindkettőkhöz szól a kérdésem. Az Európai Uniónak az állampolgárai, különösen az eurozónában most már azt a, az a benyomásuk, hogy sose lesz vége ennek a válságnak mert 2009 ősze óta folyik a válság, és állandóan válság csúcsokat szervezünk, válságmegbeszéléseket, csak nem oldjuk meg a helyzetet. Lépjünk vissza 2009 őszére. Önök mit gondolnak a politikai reakciókról, amelyeket a tagállamok mutattak? Időben reagáltak? Megfelelő irányú lépéseket tettek, vagy önök is úgy gondolták, túl rég, túl sokáig vártak, és túl keveset tettek. Önök 2009 őszén, vagy legkésőbb 2010 évelején mit tették volna, amikor kirobbant a válság Görögországban, akkor mit mondtak volna tanácsként, mit kellett volna tennünk? Következő kérdésem. A trojka. Senki se tudja, ki a trojka ki dönt, ki hozza ezeket a döntéseket, ki a felelős. Tehát a trojka lenne a megfelelő eszköz arra, hogy az eurozóna válságát kezeljük. Nem sokkal demokratikusabb ellenőrzésre lenne szükségünk, demokratikus legitimitással, ahhoz, hogy tényleg jó és hatékony választ adjunk a válságra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Bulman úr, Langen úr, Szeretne hozzászólni? Igen. A második hozzászóló elemzését sokkal pozitívabban látom, mint az első hozzászólójét. Kezdetektől fogva nyilvánvaló volt, hogy az eurónak a politikai projektje azt követeli meg, hogy a pénzügypolitikákat és a költségvetéseket még jobban összehangoljuk. 94 óta vagyok tagja ennek a parlamentnek, és azóta folyik ez a vita. De azok az egyezmények, amiket aláírtunk. Fernández úr mondta, hogy a stabilitási és növekedési paktum nem volt elég hatékony. Igen, pontosan ez a probléma. Aláírták a tagállamok, aztán pedig nem hozott semmit nekünk. Ebből keletkezett az igazi nagy probléma, ennek ellenére egészen jól mentek a dolgok, amíg a globális pénzügyi válság ki nem robbant. Tehát igazából nem csak arról van szó, hogy belső problémáink voltak, hanem arról is, hogy az egész világ szociális termékeinek 12-szeresét kitevő adósság rohamot robbantotta ki, miközben a banki elemzések azt mutatták, hogy 0%-os rizikóval folyhatnak tovább a beruházások. Hát hagy emlékeztessek már arra, hogy igen, voltak, akik hibákat követtek el, és valóban, de ez akkor se lett volna jobb, hogyha az Európai Parlament demokratikus kontrollt gyakorolt volna, nem értek egyet Bulman úrral az én kérdésem a két professzorhoz a következő lenne. A dél-európai országoknak milyen tanácsot adnánk, hogy birkozhatnának meg maguk a problémákkal? Köszönöm. Lambert úr. Well, keep me for later. <laughs> okay. Inkább később, jó? Inkább később szólnék hozzá. Mojcek Kekuskleva asszony. Köszönöm szépen. Úgy döntöttem, hogy az anyanyelvemen szólok hozzá. Arról volt szó, hogy konkrét országokra is kitérünk majd a trojkáról is szólunk, illetve a trojka munkásságának az eredményeiről, ott, ahol tevékenykedik. A hazám Szlovénia még nem végzett illetve nem vett részt ilyen programban, még nem kértünk a trojkától segítséget. De az utóbbi hetek során Szlovéniában dolgoztunk a különböző ügyeken, a stresszteszt foglalkoztatott bennünket elsősorban a bankrendszerben. Nyolc bank terhelés próbáját végezzük éppen, és ami az Európai Bizottság által alkalmazott módszertant illeti, a bankunió, illetve a terhelés próba ügyén. A következő évben minden bank részt fog majd ebben venni. A professzor úrtól szeretnék érdeklődni, hogy a módszertanról, illetve a stressztesztről mi a véleménye. Európai szinten hogyan látja, hogy mi lenne a megfelelő módszertan, amelynek legitim eredményét várhatjuk most folyik a terhelés próba Szlovéniában, mert úgy döntöttek, hogy mi legyünk a kísérleti nyúl a decemberben elindított folyamatban, úgyhogy hálás lennék, hogyha megismerhetnénk a véleményét. Köszönjük szépen, Kleva képviselő asszony. Epping úr kapja meg a szót, illetve kapná, de elszűnt, eltűnt Sánchez Presedo úr. Köszönöm szépen. Nos, a válságról beszélünk, jól lehet, különböző válságok léteznek. Nem ugyanaz történik Görögországban, Portugáliában, mint Írországban, és nem ugyanaz történik Olaszországban vagy Spanyolországban sem. Azonban a vezérvonal az összes válságban ugyanaz, a monetáris politika mindig jobban érinti az országok bizonyos csoportját, mint másokat, és viszont mindenütt jellemző volt az eurozónának a deficitje. Az Egyesült Államokban ugye olyan politikát e, alkalmaznak, e, amely nem azonnali megoldást hoz, e, emiatt hosszú távon jobbak a növekedési eredmények, és az eladósodtság jelentősen csökkent Európai Unióban, ez a fordítva volt. El problema no ha sido de deuda pública, es de deuda privada. Minden esetre ugye a fő kérdés az az államadóság és a magánadóság egymásba alakítgatása körül fogható meg. Rövid távú adósságok keletkezéséről van szó, amelyeket hosszú távú adósságok felezésére vettek föl a magánszektorban. Az Európai központi bank szerepe ezért fontos, mert nála halmazódik fel a magán eladósodottság, ami gyakorlatilag államadósága vált. De fordított példákat is láttunk amikor a külső állami adósságok belső magánadósságá válnak. És természetesen gondoskodnunk kell arról, hogy a felelősöket valóban felelősségre vonjuk, mert egyszerű megfizetetni az állampolgárokkal a válságot, ha megnézzük Spanyolországot, hogy ott ugye eh, ott nem volt közvetlen felkös, feltékés, feltőkésítés, sőt. Eh, eh, Szofokleosz úr két percben. Katarház. Először is. Hogy jó szolgált latot nyújtsunk az állampolgároknak, ahhoz el kell fogadnunk, hogy a politika és a trojka működése politikai és jogi szempontból elfogadhatatlan volt. Először is semmiféle szolidaritás nem működött. Az egész eurózónát kalandparká változtattak, változtatták, bosszú hadjáratot folytattak Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában és más országokban is. Kísérleti nyulakként kezelték a dél-európai népeket és másokat is terjesztették és mélyítették a szegénységet, a reménytelenséget Európában. A tények és bizonyítékok magokért beszélnek. 33 millió munkanélküli van az eurózónában. Nagyon sokan deprivációban élnek. Az Európai Parlament már azt látja, hogy elreménytelenedett a helyzet. Vallják be nyilvánosan, hogy ez a politika, a megszorítások politikája kudarcot vallott, és szerintem hatalmas a parlamentnek a felelőssége, ha nem fékezi meg ezt. A Kruk Bank, a Kruk Bank ö, ö, nak a képviselői is itt vannak, és ők is azt kellene, hogy beismerjék, hogy véget kellene vetni ezeknek a fejlesztési célokat nem szolgáló megszorításoknak. Én úgy gondolom, hogy csak úgy lehet kilábalni ebből, hogyha pénzt ruházunk be halljunk, hallgassuk meg egy másik gazdasági iskolának a véleményét. Hallgassuk meg őket, hát ha többet tudunk meg. Elnök, köszönöm szépen. Szofokleusz úr, most pedig Hagyi Eoriu úrnak adnám meg. Hagyi Eoriu asszony. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο μέρος... Azt hiszem, hogy a kollégám nagyon sok mindent elmondott már, de azért hogy mondjak el én is néhány dolgot. Nyilvánvaló, hogy az én hazámat is érinti ez, én ciprusi vagyok. Katasztrofális gazdasági helyzet alakult ki Cipruson, és az a tragikus ebben a helyzetben, hogy senki sem ad választ a kérdéseinkre. Én úgy gondolom, hogy sem ebben a teremben, semmi, én elmondom nyíltan, senki sem fog nekünk választ adni. Amikor a ciprusi kormányház fordulunk, akkor minden azt mondják, hogy a trojka okozta. Akkor oda megyünk a trojkához, kiad választ, azt mondják, hogy hát a ciprusi kormánytól fogtok választ kapni. Hát akkor ez mit jelent? Ez katasztrófia, katasztrófa Ciprus gazdasága számára. Az LKB e azt mondja, kérdessé, kérdezzétek meg a főügyészt Cipruson. Ha megkérdezik a főügyészt, a főügyész azt mondja, kérdezzétek meg az LKB e elnökét. Soha senki nem ad választ a kérdéseinkre. Hát akkor mit mondhatok? Ez egy tragédia. Csak egy kérdésem maradt már. Mert itt közgazdászok szóltak hozzá. Amennyire ismerik a ciprusi gazdaságot az elmúlt időkben, hogy nincs likviditás, nem léteznek a bankok tulajdonképpen. 1700-as évek szerinti ö, ö, módszerek szerint ö, működnek. Ö, valamikor néhány hónappal ezelőtt 200 km per órával száguldoztunk, most pedig gyalogjárunk Cipruson önök szerint újra fellendülhet ez a sebesség, vagy magunkat áltatjuk? Eh, Köszönöm szépen. A következő felszólaló Oli Smith úr. Thank you, Mr. Ch Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bevezető ismertetőt is. Én az euróvezeten kívüli ország képviselője vagyok, és nálunk nagyon jól mennek a dolgok, tehát lehet, hogy hozzá se kéne szólnom ebben a vitában, de mégis megteszem, mert nagyon bonyolult, és sőt nehéz is a történelmet átírni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az elméleti szakemberek az ellenkezőjét is el tudják mesélni. Mi lett volna az alternatív, hogyha nem vezetik be az eurót? A 90-es években nálunk a gazdaság olyan rosszul irányított terület volt, hogy aztán legalább a tanulságát levonhattuk a dolognak, és engem ezért elképeszt, hogy egyes érvek arról szólnak, hogy ugorjon ki néhány ország, és majd jól jár. Komoly kétségeim vannak e felől. És nem vagyok benne biztos, hogy több fizetőeszköz az jobb, mint a kevesebb. És annyi lenne a tanácsom. Én nagyon támogatom, hogy Svédország is lépjen be az euróba. Egy kicsit magányos farkasként egyébként jelen pillanatban, de mit mondjak a polgárainknak? Mivel érveljek az euró mellett? Használ az Európának és a tagállamoknak? talán azon is elgondolkodhatunk, hogy a Baltikum kis állama Lettország miért lép be majd néhány hónapon belül az euróövezetbe. Elnök, köszönöm, Oleszmit úr. Liam Onyok képviselőnek adom meg a szót végül. Köszönöm szépen. Először is Paul Zsorionnak, Jorion professzor úrnak köszönöm szépen a színvonalas előadást, és a kérdésem mindösszesen egy, Hogyha megnézzük a számokat, a segítségre szoruló országok számát összevetve a többiekével, akkor azt látjuk, hogy deficit csökkentésre lenne szükség, ez kéne legyen a politikai cél, és eközben az adósságállomány nő. Tehát csökken ugyan a deficit, de ez keresztbe megy az államadósággal. Tehát egy olyan megoldás, ami célszerűnek tűnik, az valóban az adóság átütemezése lenne. Tehát a pénzügyi segítségnyújtás tárgyát képező országok esetében. A kérdésem az, hogy az adósságállománynak az átütemezése milyen szinten szerepel, illetve hogy a tanulmány az mennyiben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Excuse me, I made a mistake. Elnök, nagyon sajnálom, tévedtem. Papadopulú asszonynak adnám meg a szót, és visszaadom az elnöki széket az elnökasszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyelmesen hallgatom azt, amit a második hozzászóló mondott, és teljes mértékben egyetértek nem volt felkészülve az eurozóna válságra, nem volt jó a központi bank válasza, és a stabilitási paktum nem működött. Ennek az az eredménye, hogy az Eurogrupnak elfogadhatatlan a reakciója Cipruson, a hazámban. Nem lehet reggel úgy dönteni Blum úr, hogy mit teszünk, amikor Juncker úr ugyanazon a napon úgy nyilatkozott, hogy nem kezelhetjük a ciprusiakat gengszterekként. Sajnálatos módon valóságban az történt, hogy a ciprusiakat kísérleti nyúlként használták fel, és nagyon sok KKV tökrement, és a megszorítások politikai teljes mértékben kudarcot vallott Cipruson, nem volt átlátható, nem tartják be a szavukat, nem ellenőrzi őket senki, se az Európai Parlament, se a nemzeti parlamentek. A kérdésem egyértelmű. Ciprus esetében igazából a betéteket már megnyírpálták. Most mi lesz? Megnyírpálják az adósságot is, mert Görögországban megtették, más országokban megtették. Az én kérdésem a következő. Amikor itt vitázunk, akkor tartsuk észben, hogy az IMF bevallotta, hogy nagyon sok hibát követtek el. Az Eurogrupban is, és Görögországban is. A német kollégáik azt mondták, hogy mi is hibáztunk. Cipruson például, ahelyett, hogy meghajtuk volna a ciprusoknak, hogy maguk reformokat hajtsanak végre, ehelyett rájuk kényszerítettek egy szolidaritás nélkülöző megszorítási programot. Ma mi lesz a válaszuk? Elnek Werner Langen és Jean-Paul Gauzès? Je nouveau point. Elnök asszony, ismét egy ügyrendi kérdéshez szeretnék itt hozzászólni. Itt azt hiszem, hogy egy módszertani problémáról eh, van szó ezúttal, legyen szó Görögországról, illetve Ciprusról, de úgy gondolom, hogy a szakembereket kellene ezügyben meghallgatni, és már elnézést, de nem egy purparlét kellene kibontakoztatni. Itt a szakbizottságban ezek a hangok nem szoktak általában szót kapni. Tehát szakembereket hallgatunk meg, akikhez konkrét kérdéseket, precíz kérdéseket intézünk, és korrekt válaszokat kapunk. I think Werner's point was... Werner ugyanezt szerette volna mondani, azt hiszem. Megint késünk, úgyhogy a szakértőknek adnám meg a szót. Kollégák, ha egyszer már elhangzott valami, nem kell megismételniük, így is úgy is kapnak választ. Jorion professzor, vagy ők szeretné kezdeni? Igen, egyet szeretnék gozeszóral érteni elsőként. Mert különböző kérdéseket kapunk, legalább részben tudunk válaszolni, vagy tudnánk, hogyha van rá elég idő. Szeretném a következő dolgot kiemelni. Három éve itt voltam ebben a teremben, ebben a körben beszéltem, akkor, amikor Görögországban éppen kezdődött a válság, és elhangzottak javaslatok a megoldásra éppen itt. És ma azt halljuk, hogy ezt meg azt meg kellett volna tenni. De hát itt voltak a vélemények, itt volt a hozzáértés. Tehát nem tettünk úgy, mintha e, el se hangzottak volna akkor a dolgok. Például a megszorítást elmondtuk, hogy a legrosszabb megoldásnak tartjuk, és a trojka ideológiai alapon nem vette figyelembe a realitásokat. Ez volt az első probléma másodszorban. Ami a döntéseket illeti, egy olyan gazdaság elméletre építették ezeket a döntéseket, amely egy ideológiai konstrukció, és a tudományos módszertanhoz semmi köze. Werner Langem úr feltett nekem egy kérdést, most válaszolnék el kell, hogy jöjjön ide, illetve a, um, nyilatkozon arról, hogy um, ez a helyzet kezelhető-e, megoldható-e. Éppen ez a mondanom lényege, hogy a jelenlegi keretben kezelhetetlen ez a probléma, hiszen Fernández professzort is azt hallottuk, és egyetértek, hogy ez kezdettől hibás konstrukció. Talán a kamat döntések túl hamar születtek, meg hasonló uh, kutató is, eh, két hasonló kutató és e, így látja, Werner Zinn és Thomas Heiser szintén egyetértett ezzel. Másképpen közelítettek ugyan a kérdéshez, de bizonyítékok alapján párhuzamosan megállapították, hogy a kamatok kezelése hibás volt, és egy mondatban összefoglalható a megállapításuk, vagy fizetőképes továbbra is az euróvezet, ami azt jelenti, hogy a helyzet instabil és törékeny lesz. Az egyetlen megoldás lehet, az egyik alternatíva, hogy a fizetőképesekre szűkítjük az euró övezetet, vagy az egész övezet bedől, mert fizetésképtelenné válik. Azzal a megjegyzéssel zárnám, elhangzott, hogy a válságban lévő országokról kellene beszélnünk. Hogyha Zinn és Wolmersheiser kutatók megállapítására támaszkodunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Németország, Hollandia, Luxemburg, Finnország képeznek kivételt a stabilitásban, az összes többi vál, ország válságban van. Tehát tudom persze, hogy önöknél más érdek is felmerültek. Ausztria, bocsánat, már elnézést kérek, Belgium szintén mínuszban van, Ausztria a határeset, Belgium, Franciaország már a negatív tartományban van, tehát nézzék meg a Target kettes adatokat, csak négy ország van pozitívban, és 13 ellenben mínuszban van. Elnök, nincs arra szükség, hogy a parlamenti képviselők izgassák a kedélyeinket. Fernándónak adom át a szót. Elnézést, nem tudok majd minden kérdésre válaszolni, tekintve, hogy elég kevés idő van. Úgyhogy hangsúlyoznám, a legfontosabb megjegyzésekre adott válaszaim hangzanak csak el. Először is nem kéne összekeverni azokat az országokat, amelyeknek deficitje van, ez nem jelenti azt, hogy ezek az országok főtelen válságban vannak. A a Target 2 eh, a fizetési egyenleg eh, helyzetét tükrözi, ez nem jelenti azt, hogy egy ország adott esetben válságban van, vagy nem. Lehet, hogy eh, gazdasági növekedés, foglalkoztatás terén remekül megy ezeknek az országoknak a sora, szekere fut, és a, ki tudják fizetni a adósságaikat. Nos, a mai alapüzenetem az, hogy ez itt nem egy szolidaritási válság. Ez itt egy funkcionális, működő monetáris unió válsága, aminek semmi köze nincs a szolidaritáshoz. A szolidaritás egy olyan jelszó, amit nagyon sokan hangoztatnak, sokat beszélünk róla, de gyakorlatilag arról beszélünk, hogy az Európai Monetáris Uniót egy valódi monetáris zónává kell alakítani, eh, amelynek megvannak az alapjai, világszerte bármelyikhez hasonlóan központi bank, amely képes az egész zóna egészére monetáris politikát folytatni. Egy bankunió, amely egy ilyen bank szervezet, amely egyként működik, és hogyha egy bankkal probléma van valahol, akkor a, az összes bankkal szemben ugyanaz a szabályozó hatóság, felügyeleti hatóság és ugyanaz a vitarendezési hatóság jár el. Ennek semmi köze a szolidaritáshoz, ez egy funkcionális, fenntartható monetáris rendszernek, uniónak a kérdése. A garancia, a közös garancia betét, betétgarancia szervezet ugyancsak olyasmi, ami a világtörténelem során mindig is kellett egy ilyen rendszerhez. Nos, a megszorításnak lényegében nincsen semmi köze nem láttam még egyetlen válságot sem, ahol az eladósodottsági problémát eh, eh, nem követett volna megszorítás. Eh, a fiskális konszolidációra szükség van ahhoz, hogy az adott közösség képes legyen kifizetni a hitelezőit. Erre nincs más megoldás, a megszorításra szükség van, fiskális konszolidációra szükség van, nem csak Spanyolországban, Európa egészében hiszen az, amivel értünk korábban, az nem lesz fenntartható. Ez tény, a legtöbb ö, ö, tagál, ország világszerte ö, még mindig azt gondolja, hogy ö, a legjobb ötlet az, ha Európának adják a pénzt, hogy mi a jóléti rendszerünket fent tudjuk tartani, de meg fogják magukat gondolni sírkös záros határon belül. Ez nem lesz fenntartható. Ezen kívül only adds ezen kívül a válság csak bonyolítja ezt a problémát, de nem a gyökere a problémának. Végül átváltok spanyolra, mondanom kell valami spanyolul is, mert hiszen nagyon sok kérdés az Spanyolország helyzetével kapcsolatban. Alapvetően hangsúlyoznám azt, hogy Spanyolországban sok mindent rosszul csináltak, de a válság oka az a tökéletlen monetáris unió. Azonban Spanyolország olyan fiskális politikát folytatott, amely túlságosan is expanzív volt hosszú éveken keresztül. Nem biztos, hogy ugye, tehát a rekapituláció feltökisítés csak azt jelentette, hogy, hogy a kimutatási oszlopban máshol szerepel, szerepel a pénz, a GDP-hez képest az állami adósodottságunk ténylegesen vagy rubrikától függetlenül és itt elég sok zavar és félreértés van. Ugye vannak itt állandó visszatérő állami jövedelmek, amelyek nem ugyanazok, mint a, az ingatlan buborékból származó jövedelmek. Tehát a hiteleinket, a költségeinket a pénzügyi uniónak köszönhetően tudtuk finanszírozni. Mi lett volna, hogyha nem vagyunk benne az eurozónában, akkor Spanyolország nem tudott volna évi 4-5%-kal nőni 10 éven keresztül. E, tehát összességben ez egy pozitív dolog, a, a, a netto egyenleg természetesen pozitív, de ez nem azt jelenti, hogy nem követtek el a folyamatban hibákat, mind a politi- fiskális politika terén, mint pedig a monetáris politika eszközein belül. És Romano Prodit említeném, idézném 2000 egyből, amikor azt mondta, hogy, és szó szerint idézett, meggyőződésem, hogy az euró, euró rá fog bennünket kényszeríteni arra, hogy új gazdaságpolitikai eszközöket vezessünk be, hiszen politikailag lehetetlen ezeket most ugye Eh, előterjeszteni, azonban egy nap jön majd egy válság, és a politikai eszközeinket ehhez alkalmaznunk kell. Nos, azt akarom hangsúlyozni, hogy a politikai eszközöket nem elég gyorsan, nem elég sürgősen vezettük be. Jöhet egy új válság, jöhet egy új politikus, és hát 2020-ban megint valaki előáll azzal, hogy volt egy újabb válságunk, és nem tettük meg azt, amit kellett volna, mint amivel kezdtem a beszédemet. Well, thank you very much. That, that concludes what... Uh, Köszönöm szépen. Lezártuk azt az első fordulót, ami bizonyára nagyon izgalmas volt, sajnálom, hogy én nem lehettem itt, de köszönhet a kollégámnak, hogy levezette ezt a részt. Most a következő kör jön, miszerint a versenyképesség és növekedés helyreállítása a társadalmi dimenzió. Az Observatoire Français de Conjoncture Économique elnöke Xavier Timbo, és Gilles Saint-Paul, a Toulouse Egyetem professzor az a vendégeink, úgyhogy mindketten 10 percet kapnak. Javier, te szeretnél először? Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony. Ezt a problémát szeretném megközelíteni, de a társadalmi dimenziót külön ki szeretném domborítani. Az én elképzelésem egész egyszerű. Ma azt látjuk, hogy csökkennek a bérek az eurozóna bizonyos országaiban. Ez szerintem csak a bér deflációra vonatkozik, és nem egy általános defláció. Nyilvánvaló, hogy ennek azonban nagyon komoly következményei lesznek, amelyekkel fel kell vennünk a harcot. Ha ezt nem tesszük, akkor azt kockáztatjuk, hogy beragadunk ebbe a válságba sok évre. Először is. A válság után a folyószámla deficiteket illetően sikertörténetről számolhatunk fel, mert csak Franciaországban tapasztalható a folyószámla deficit olyan mértékben, mint korábban, minden más országban sikerült ezt ö, ö, csökkenteni. Ez egy nagyon lenyűgöző teljesítmény, de hosszú távon nem fenntartható. És ez csak egy látszólagos siker. És valami más megoldást találnunk kell, amit talán nem ilyen látványos. Az egyik ország, hogy a ö, pozitív mérleget mutató országoknak még mindig pozitív a mérlege. Ez azt jelenti, hogy nem strukturáltuk át az EU-t, hanem a deficites országokban történt valami. Igazából a deficit, ahol csökkent, ott a kereslet csökkent, méghozzá azért, mert megszorítási programokat alkalmaztak. Néhányan azt gondolják, hogy nem voltak igazi megszorítási programok Európában, de tény az, hogy a fiskális helyzetet vizsgáljuk meg, és a szorzókat, a pénzügyi szorzókat, azok nagyon magasak voltak, ez pedig alacsony keresletet eredményezett, emelkedett a munkanélküliség és csökkent a GDP. Ezek együtt magyarázzák a folyószámla deficit csökkenését. De most mi folyik? Ez a bérek deflálódása. Ez a folyamat főleg a déli országokban figyelhető meg, Görögország, Portugália, vagy éppen Írországban. És azt látjuk, hogy a nominális bérek csökkennek. Ezek nagyon-nagyon ritkán történik meg. E, igazából a második világháború óta nominális bércsökkenésnek soha nem voltunk tanulni ezekben az országokban. Spanyolországban nagyon dinamikusak voltak a bérek a válság előtt, és most a nominális bérek először stabilizálódtak 2009-től idáig, most pedig visszaesnek. Ha próbálunk erre magyarázatot találni, akkor van egy nagyon egyszerű magyarázat, ez pedig a munkanélküliségnek a fokozódása ez nyilvánvalóan kihat a bérekre. Ez nem megdöbbentő, ez egy szokásos összefüggés, de mi úgy gondoljuk, hogy a bérek és az árok azok nagyon beállnak, de amikor hosszú időn keresztül magas a munkanélküliség, akkor ez kihat a bérekre, főleg a nominális értékű bérekre. Én készítettem egy előadást, sajnálom, és elnézést kérek a tolmácsoktól, hogy nekik nem adtam oda, és abban megnézhetik ezt az összefüggést, a bérek deflálódása és a kereslet összefüggése között. Nos, az egyik pozitív hatás az, hogy a deflálódás fokozza a versenyképességet. az eurozónán belül újra lehet kalibrálni a kamatokat. Egységes ugyan a valuta az eurozónán belül, de kiigazítást úgy lehet végezni, hogyha a bérekkel manipulálunk. Az egyik dolog, amely várható a defláció eredményeképpen, hogy fokozódik a versenyképesség, fokozódik a növekedés, ez kiad a munkanélküliségre, csökkenti ezt, és aztán visszáll minden a normális menetbe. De a történelemben nagyon sok példa van arra, hogy ez a fajta tündérmese azonban nem működik. 30-as évek, Japán, emlékezzenek erre nem működik. Miért nem? Például az eurozónán belül azért nem, mert amikor az egyik ország versenyképessé válik, akkor automatikusan kihat a többi ország bérének deflációjára, és csökkenti azt. Így aztán ne, következésképpen nem fokozódik a versenyképesség az eurózónában, Úgyhogy ezek az országok végeredményben egymáshoz fognak igazodni. Igen, csak hogy például nem zárkózhatnak fel Németországhoz például, mert ott is van bérdefláció, amely ugyan nagyon egy területre fókuszál, de mégis létezik. Majd visszatérek arra, hogy ez milyen hatással jár. A második dolog, amely várható a bérdeflációtól, az az, hogy a magánadósságokat, a magánháztartások adósságait egyre nyomasztóbbá teszi. nem történik meg a visszafizetése ezeknek az adósságoknak, minél több a kifizetetlen, visszafizetetlen magánkölcsön, annál nagyobb az állami adósság, tehát ez hozzájárul az államadóság növeléséhez. Vagyis igazából a bérdeflációból le lehet vezetni az egész válságot. Én a négyes ábrán ábrázoltam ezt a spanyol példával, ahol látni lehetett, hogy a kiigazítások ellenére is látszott, hogy nem változott a helyzet. A bérdefláció fokozza az egyenlőtlenségeket. Európa legtöbb munkaerőpiacán az alacsonyabb béreket jobban sújtja a defláció, mint a magasabb béreket. Ez, ez egy rendszer szerű jelenség, és ez ahhoz vezet, hogy tovább fokozódnak a társadalmi különbségek, a Stiglitz paradoxon következik be, amely azt mondja, hogy az egyenlőtlenség a válság egyik oka, de a válság fokozza az egyenlőtlenséget. Uh, what is the alternative to wage deflation? And... Tehát mi a megoldás? Mi a megoldás a bérdeflációra? És 20 másodpercen belül meg is adom a választ. Az egyik az, hogy a kereslet csökkenése ellen harcolnunk kell. 2013-as felmérésünk is ezt mondja, hogy középtávon kell a megszorítás programokat alkalmazni, nem rövid távon, és ha ezt így teszik, akkor a pénzügyi szorzók kisebbé válnak, ez azt jelenti, hogy az adósságot jobban lehet ellenőrizni, és így a munkanélküliség nem növekszik annyira. Tehát hosszú távon kell gondolkozni, nem rövid távon, hosszú távon. Ha rövid távon gondolkoznak, akkor nem fenntartható a megoldás. Nekem van ilyen javaslatom. Communal judgment on the labor market. I'm finished. Igen, mindjárt befejezem. Az egyik megoldás az az, szabjunk meg egy minimálbért. Ez egy bonyolult számítási formula, és lehet, de minden egyes országban számoljuk ki, hogy mi a minimálbér. És ezt két célra használjuk fel állítsuk meg a bérek deflálódását, és második cél, középtávon a folyószámlákat egyeneljük ki úgy, hogy a, produ- a termelékenységnél jobban kell emelni a minimálbéreket a többletet termelő országokban, és lehetősége van a többi országnak arra, hogy a minimálbért ne emeljék annyira, mint a termelékenységet, ez azt jelenteni, hogy egyre versenyképesebbek lesznek. Köszönöm. Ez Köszönöm szépen. Hát nagyon hosszan tartott ez a 20 másodperc. Most Gilles Szempol professzor úrnak adom meg a szót. Okay, thank you very much. Um, Köszönöm szépen a szót. Engedjék meg, hogy felolvassam az előkészített szövegemet. Kettős célt követnek a kiigazító országok. Az államháztartási deficitet kell stabilizálni, csökkenteni a közigazgatási költségek csökkentésével, illetve szerkezeti reformokat kell végrehajtani és olyan szakpolitikai intézkedések kellenek, amelyek ezt a két célt egyszerre elősegítik. Kevés jelét látjuk a helyzet javulásának. Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban kritikus a munkanélküliség magassága. Rosszul alakulnak a növekedési kilátások és az állam adósság is, annak ellenére, hogy összehangolt erőfeszítések történtek. A kiigazítás politikai korlátokba ütközik Rövid távon az államháztartások kiigazítása nem valósítható meg teljes mértékben, és átcsoportosulnak a terhek az exportra, ami a reál árfolyamokat rontja. De mivel ezt nem lehet az eurón keresztül rendezni, csak a bérek csökkentésével oldható meg. A nominálbérek csökkennek egyes országokban. Nem értek teljesen egyet a kollégámmal, de hát ez egy adatalapú kérdés. Egyes országok, Portugália például úgy tűnik, hogy ezt nem hajtja végre. Inkább stagnálnak, mint sem, hogy csökkennek a bérek. Görögországban, illetve más országokban pedig egy hosszú, fájdalmas, elhúzódó folyamat sok politikai kockázattal jár. A munkába állás ösztönzőit erősíteni kell, és nem támaszkodhatunk a jóléti állam nagy lelkű támogatására. Ugyanakkor a politikai pártok évtizedek óta azzal kampányolnak, hogy az állam majd gondoskodik. Az árupiaci belépést egyes érdekcsoportok nehezítik, és ők állnak ellen egyébként a helyzet rendezésének, a szabályozásnak is. A szakpolitikai döntéshozók mozgásterét növelni kell, és a szerkezeti kiigazítási csomagokat végre kell hajtani. Az eddigi lépések nem érték el ezeket a célokat, mert az említett kétféle cél nem összhangban működött. Tehát egyrészt az államháztartást rövid távon kell rendezni, a szerkezetváltást hosszabb, hosszú távon kell e, végrehajtani. Az egyik a másik ellen hat. Vagy az egyiket, vagy a másikat kell figyelmen kívül hagyni. A szerkezetváltáshoz államháztartási konszolidáció is kellene, ugyanakkor ez a versenyképességet negatívan befolyásolja. És ezért a versenyképességet, a termelékenységet hosszú távon növelő reformokat elhalasztják, mert rövid távon államháztartási bevételi hatásban negatívak lennének. És ez egy csapdahelyzet, a reformcsomagok kudarcot vallhatnak mert egymást ütik a különböző elemek. Tehát a rövid és a hosszú távú szempontok ütköznek a gazdaságban. Tehát ennek alapján a szerkezeti reformokra szeretnék rátérni, a programban résztvevő országok gyakorlata alapján. Portugália, Görögország, Olaszország átfogó reformcsomagját érintem majd, illetve a rövid és a hosszú táv különböző szempontjait szeretném összevetni. Nem vagyok ország szakértője ezeknek az államokat, államoknak, de úgy gondolom, hogy azért mégis jelzés értékű ezeknek a jelenségeknek a köre, és máshol is tanulságos lehet. A prioritás a kiadási oldal csökkentése, a bevételek növelése helyett. Az utóbbi az adóterheket növelte, hosszú távon torzítja a gazdaság növekedését. Konszenzus övet, övezi azt, hogy egyenletesebben kell beszedni az adókat, a fegyelmezett adózást kell ösztönözni ezekben az országokban. A hatékonyabb adóbeszedés azt jelenti, hogy hosszabb távon csökkenthetők az adók, és csökkennek a torzulások ugyanakkor az opportunista kormányzás ez ellen hat. És a reformokkal kapcsolatos várakozások negatívan befolyásolhatják a beruházásokat és a növekedést is. Portugáliában a végkielégítések jelentősen csökkentek, az európai átlaghoz közelítettek. Ez egy régóta késett reform, és hosszú távon a munkanélküliség időtartamát csökkenti majd, de úgy gondolom, hogy mégis el kellett volna egy kicsit tolni, hiszen a recesszió közepén a rövid távú makrogazdasági célokat veszélyezteti a gazdaságban. Kevés a pozitív hatása a munkahelyteremtése is, hiszen a reformok nem érintik az átmenetileg elhelyezkedetteket Olaszországban és Franciaországban hasznos lépés volt, hogy a munkaszerződéseket a kettős munkaerőpiac felszámolása érdekében végrehajtották. Rövid távon ez a munkahelyteremtést fékezi, és a helyreállást esélyét csökkenti. Pozitív példát is szeretnék mondani, a kollektív szerződések rendszere Portugáliában reformon esett át, az automatikus hosszabbításokat korlátozták, tehát az ágazatra kiterjesztett bér megállapodások megszűntek. Különösen azért volt ez probléma, mert a szakszervezetek sokszor a munkavállalók kisebbségét képviselték, csak ez hosszú távon pozitív lesz majd. Olaszország is hasonló volt a reform hosszú távon ez a munkanélküliség egyensúlyát fogja majd kedvezőbbé tenni, és a munkaerőpiac hatékonyabban működhet. Megszűnnek a munkaerőpiaci feszültségek. A bérmérséklés a külgazdasági egyensúlyt javítja, és elfogadható szintre hozza vissza a munkanélküliséget. Portugália esetében úgy gondolom, hogy ez sem lesz elég, mert a bérkiigazítás lefelé erősebb kéne, hogy legyen, mint egy 20% nominál bércsökkentés lenne az indokolt, de ez csak a leértékeléssel lehet elérhető, amit viszont kizár az eurótagság. annak érdekében, hogy a közvetlen válsághatásokat mérsékeljék, a magas munkanélküliséget emelemít ki. Görögország jelen pillanatban bővíti a szociális védőhálót, tehát szociális munkát biztosítanak, illetve garantált e, bért és e, TB járulékokat vállalnak át. Az Európai Strukturális Alapok támogatják ezt, illetve a Világbank a politikai hangulat ezt ugyan indokolhatja, de mégsem bölcs dolog, hiszen a szociális foglalkoztatás alacsony hatékonyságú, és nagyon nehezen csökkenthető le aztán később a minimál béres állásoknak a köre, amiből hosszú távú problémák várhatók. Tehát Görögországban a skandináv országok helyzetet helyzetét kellene tükröznie az intézkedéseknek. Hosszú távon negatív hatással járnak a rövid távon kedvező hatással járó intézkedések a gazdaságra. Vannak védett munkakörök, a görög és az olasz reformcsomagban ezeknek a köre szűkül, és ez rövid és hosszú távon is kedvező lesz majd versenyképesebbek lesznek a, ezek a munkakörök, illetve um, a várakozások csökkennek, és ez a munkanélküliséget is kedvezően befolyásolja hosszú távon. Tehát azzal zárnám, hogy egyfajta értelemben a helyzet úgy alakult, hogy a válság miatt egyes országok megvalósítják a reformokat, és kettős célt követnek, a rövid távú államháztartási egyensúlyt akarják megteremteni, hosszú távon pedig szeretnék a növekedést, illetve a termelést fokozni. És a rövid távú intézkedések hosszú távú hatására is oda kellene, hogy figyeljenek, és a rövid távú államháztartási egyensúly teremtés, az úgynevezett struktúrális reformok, hosszú távú célkitűzéseit ütheti. Köszönöm szépen figyelmüket. Aj. Köszönöm szépen. A felszólalók listája van a kezemben, a titkárság de hont módszerrel körülbelül eh, eh, állította ezt össze. Eh, ha valaki még szeretne szólni, az integesen. Odi Kretzer, Anipodi Marta, Theodor Siklakis, philippe lambert sana gomes liam wangok jürgen klute and nick griffin. anybody else? még valaki szeretne szólni? Még valaki? And Werner Langen. We're just going to add you on. ennek akkor a végén szólnak fel. Még valaki? No, another one there. Még valakit láttam. Sajnos ilyen messziről a kártyákat, névkártyákat nem tudom elolvasni. Mindenkinek csak kettő percet van módonban adni. Kérem, hogy kérdéseket tegyenek föl rögtön az elején, e, és ne állításokat tegyenek, e, úgy, mert ha valaki ezt megszegi, akkor valószínűleg félbe fogom szakítani. Köszönöm. Hangsúlyozni szeretném én is, hogy az Európai Uniónak két mechanizmus van a kezében, amelyeket fel kellene használnia arra, hogy a tagállamokat helyes irányba terelje, bátorítsa őket arra, hogy a rendelkezés álló eszközöket a foglalkoztatás és a növekedés javítására használják föl, nem pedig a népesség, a polgárok életszínvonalának a kockáztatására. Ezek az európai szemeszter és a deficit eljárás, túlzott deficit eljárás Mindenesetre ezeket úgy gondolom, hogy inkább középtávon kellene alkalmazni, és nem rövid távon, mert azokat az országokat, amelyek eh, deficit problémákkal küzdenek, meg kellene próbálni középtávon, hosszú távon kisegíteni. Fejlesztést, fejlesztésre van szükség ennek érdekében, hogy minőségi módon tudjanak a válságból kilábalni, anélkül, hogy a polgáraik életszínvonalát eh, ezt kockáztatná. Elnök, a szakértőkhöz az a kérdésem, hogy a megszorítások és a gazdaság, a fogyasztás, eh, a versenyképesség eh, támogatása célzó intézkedések között hogyan lehet egyensúlyt teremteni, hogyan lehet a megfelelő egyensúlyt megtalálni a pénzügyi konszolidáció között egyfelől, másrészt pedig a vállalkozó szerepet, a vállalkozó környezetet, hogy lehet javítani, hogy lehet oktatásba befektetni, hogy a rugalmasabb legyen a munkaerő, és hogyan lehet a fiskális politikát megváltoztatni, alkalmazni a helyzethez ahhoz, hogy a jövedelem adó csökkenjen, mert csak ezeknek az intézkedéseknek a, a, a megoldásával tud, tudjuk a trendet megváltoztatni, és a deficit felől elkormányozni a hajó orrát, a plusz a többlet felé, de a kérdés, hogy ezt gyakorlatban hogy tudjuk megvalósítani. Perfectly timed, Roddy Nagyszerű, ez pont a megfelelő időtartam volt, Roddy asszony. Köszönöm szépen. Van itt egy kérdésem azzal, amit a képviselőtársam éppen mondott. Folyamatosan keressük az egyensúlyt, a megszorítás és a gazdaság növekedés lehetővé tevő intézkedések között. Úgyhogy a kérdésem az a szakértőkhöz, hogy megértettem ugyan, hogy van jó néhány probléma a, azokkal a multiplikátorokkal kapcsolatban, ezeket alkalmaztak, és az a kapcsolatban is, hogy milyen időtartamban kell ezeket alkalmazni, de szeretném tudni, hogy mit javasolnának ezen politikákon kívül, amelyeket már használtak a tagállamok, mit gondolnak, van-e hosszú távú célkitűzés, amely élő, életképes lehet, pontosabban amely, amely eh, valóban alkalmazható lenne hosszú távú eredményekkel. hogyan lehet a kohéziót eh, ezekben az országokban a növekedés eh, szolgálatába állítani. Thank you very much. Uh, Annie Podimata. Köszönöm szépen, Annie Podimata. Köszönöm szépen, Sharon. Nos, a kérdésem arról szól, a következőt szeretném kérdésként feltenni a szakértőkhöz a növekedésről kellene beszélnünk a vitában, és a szociálisan vállalható válságrendezés lenne a cél. Görögországban nőtt a versenyképesség, viszont rosszabbodott a válság, mélyült a recesszió. És mivel figyelmen kívül hagyták a szociális szempontokat, ez a politikára is visszahatott. Szeretnék köszönetet mondani a két szakértőnek az értékes előadásaiért. Tembo úr, két észrevételt szeretnék Görögország tapasztalatai alapján említeni. Először is az államháztartás rendbetétele témában. Ez nem szabad, hogy csak rövid távon érvényesüljön, hanem itt hosszú távra kell tervezni. a rövid távú kedvezőtlen hatásokat csökkenteni kell, hogy megvalósulhassanak a hosszú távú célok. És a görög megszorítási program negatívumaira szerettem volna felhívni a figyelmet, illetve rá szerettem volna kérdezni arra, hogy ön például a valóta alap ajánlásaival egyetértem és a 30%-ot verő munkanélküliség vajon hogyan befolyásolja a növekedési kilátásokat. Köszönöm szépen. Megadom a szót. Azzal szeretném kezdeni, hogy felteszem a kérdéseimet, és aztán értékelem a helyzetet a magam szempontjából, tehát fordítok a sorrendet. Első kérdés. A humán tőke elvándorlását, illetve a veszteségét hogyan értékeli, hogyha mondjuk három-négy évig tartósan munkanélküliek az emberek, mi történik a humántőkével. A második kérdésem, hogyan látja a termelőkapacitás növekedéseinek illetve a termelőkapacitás kiesésnek a hosszú távú hatását az évek során, mert egy 3-4-5 százalékos kamateltérés Görögország és Németország vonatkozásában gyakorlatilag irracionálisá teszi gazdasági szempontból a befektetéseket. Harmadsorban a drasztikus hitel szűkülést hogyan látja, és hogyan hat ez a válságból való kilábalás kilátásaira. Lehet-e hitelek nélkül? kilábalni a válságból. Mert hogyha hogy egy hasonlatot mondjak, hogyha a békának levágjuk mind a négy lábát, és utána ugratni szeretnénk a békát, tehát az nehéz lesz. Aztán a második előadó úrtól államháztartási bevételekről hallhattunk. Azt mondta, úgy tűnt, hogy a bevétel növelés helyett csökkenteni kellene a kiadásokat. De ugyanakkor a államháztartás működési rendje mégiscsak könnyebbé teszi a bevétel növelést. Nálunk a GDP-nek a 33%-a folyik be az államháztartásba. Mi Svédországot is übereljük ebben. 50%-át a GDP-nknek általános kormányzati költségekre fordítjuk. Tehát hogyan látja a kiigazításnak az esélyeit? Kisebb állam lesz, vagy magasabb adók ön szerint? Thank you very much. Elnök, Philip Lambertz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szent Paul professzor úrhoz eh, franciául szeretnék szólni. Itt talán könnyebb szeretnék rákérdezni, mivel azt hiszem, hogy önnek műszaki háttere is van, nem annyira politikai, hanem szakmai szempontból vagyok kíváncsi a részletekre. Tehát a kiadások, bevételek egyensúlyát tekintve. Azt mondta, hogy prioritást kellene adni a kiadás csökkentésnek, mert hosszú távon máskülönben torzulhat a gazdaság. Viszonylag egyszerű a kérdésem. Felteszem, hogy az az alaphipotézis, hogy a források újraosztásában nem hatékony az állam, a piac ebben hatékonyabb. Tehát pontosan milyen adatok támasztják alá az önök eszköztárából ezt a feltételezést. 2008 amikor a válság kitört, akkor Amerikából átgyűrűzött Írországba, Spanyolországba, és aztán Görögországban is azt látjuk, hogy a forrásokat rosszul csoportosította az állam, és a magánszektort nem kellett volna a források terhei alól teljesen kivonni. Tehát másképp kellett volna terheket elosztani tehát úgy gondolom, hogy a tudományos alap nem feltétlenül a legkiforrottabb az ön által említettek mögött. Aztán, hogyha jól értettem a mondandóját, mindenki szeretné nyilván a terheket hosszabb távra elosztani, és arról hallhattunk, hogy a nominálbérek csökkenését a szociális megfontolások ellensúlyozhatják, és az első megközelítésben, hogyha jól értettem, amit mondott, akkor egy olyan gazdaságot szeretnénk, amelyben bérrapszolga a munkavállalók száz százaléka, de nincsen munkanélküliség. Nem politikai szónoklatot szeretnék tartani, nem ez a feladatunk itt, mégis úgy gondolom, hogy az állításait alátámasztó adatok azok sokunkat foglalkoztatnak. Köszönöm. Okay, and now Anna Gomez. Rendben, Anna Gomes. Köszönöm szépen. Szempol professzor úr. Az NILO jelentést tegnap adták közre Portugáliában. Azt mondja, hogy amikor a béreket megnyírbálják, és a munkahelyeket is, akkor egy ilyen megszorítás program nem működhet, önmagát omlasztja össze. Portugália erre példa. Az ILO azt mutatja, hogy a bérek csökkennek. A minimál bér 185 euróról beszélünk, 4,7%-kal csökkent az elmúlt két évben. Most pedig még 10%-kal csökkenték a nyugdíjakat is. Például mondjuk, hogy diplomáciai karrier. 2011-ben, ha valaki 3000 eurót ö, ö, keresett, most 2500 eurót. Ez nem térít vissza minket a termelékenységhez, versenyképességhez, növekedéshez. Ez a szegénységet ö, fokozza, az emigrációt. Az ILO jelentése szerint az elmúlt két évben hétből egy munkahely eltűnt Portugáliából. A bevándorlást illetően, a kivándorlást illetően több tízezer képzett fiatal vándorol ki évente. Ez a realitás. Az egyenlőtlenség, az emigráció és az Európába vetett hit összeomlása. Ez a jellemző. Elnök, de mi volt a kérdés? Liam Van Gogh. Une question pour chaque expert. Euh, Mindkét szakértőhöz egy-egy kérdést szeretnék intézni. Xavier Tambur úr előadását a bérdeflációról nagy érdeklődéssel hallgattam. A szavazókat az érdekli, hogy mikor fognak nőni a bérek. Kénytelenek vagyunk azt válaszolni, hogy igen, lesz majd ilyen, de ezt összetettebben kell látni növelni kell a termelékenységet, ez az előfeltétel. Tehát szeretnénk úgy növelni a béreket, hogy közben a vállalatok terhei ne növekedjenek. És Lambert úr kérdését szeretném kiegészíteni annyiban, hogy a kiadás csökkentés úgy értelmezendő, hogy itt szinte nulla a szorzó, és itt két különböző hipotézis ütközik, és mindkettőre tudnék tanulmányokat idézni. Hogyan látják ezt? Jürgen Kluta. Ja, danke Köszönöm szépen, Sharon. Nyilvánvalóan, hogy a közgazdasági kérdésekkel foglalkozunk, de én azzal kezdeném, hogy a válság leküzdésére alkalmazott intézkedéseknek nagyon súlyos politikai következményei vannak. A jobb oldali kormányoknak egyre jobban nőtt a befolyása és a bázis. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Timbo úr, önhöz szól a kérdésem a versenyképességről beszélünk, ezt én nagyon elvontnak tartom. Jártam Portugáliában és Görögországban is, és szembe tűnt néhány dolog, amit nem lehet versenyképesség biztosításával legyőzni. Először is. Ezek deindustrializált országok. Nyilvánvalóan, hogyha nincs ipar, akkor nem lehet versenyképességet teremteni az iparban, ahhoz előbb az ipart kell helyreállítani. Tehát hogyan lehet termelői kapacitást helyreállítani. Aztán nagyon sok az agri vállalkozás, olajtermelés, és így tovább, gondolom ez Ciprusra is igaz. Nekik a belső piachoz nincs hozzáférésük, mert az évente előállított termék, terménymennyiség nem mérhető mértékű, ezért a nagy cégek nem vásárolják meg. De Werner, ez komolyan létezik ez a probléma, tényleg vannak olyan termelők, akik túl keveset volumenben, túl keveset termelnek ahhoz, hogy ezeket felszívja a piac. Tehát hogy lehet a termelési struktúrát megváltoztatni ahhoz, hogy beléphessenek a piacra? Én erről soha semmit nem hallok. Önök mit gondolnak erről? Ezzel mit lehet kezdeni? Köszönöm. Elnök. Nick Griffin. Köszönöm. Két nagyon érdekes dolog merült fel. Az első az, hogy ez egy művi válság, amelyet az unió val próbálnak mentegetni, Mario Prodi is ezt próbálta. A másik, ez az infláció Dél-Európában. Én ugyanezt látom az Egyesült Királyságban, az én választókörzetemben, alacsonyak a bérek, nincs munka. Ez igazából az igazi valós embereket sújtja. Ez nagyon fájdalmas. A média most a vállalkozások áldozataival, vált népességről számolnak be minden nap. Most pedig új fény derült arra, hogy mit jelent a depriváció. Ez egy olyan levél, akit az a fenyegetett meg a lakásszövetkezet, hogy ki lakoltatja. Ez azt mondja, hogy igazából, ha kilakoltatják őket, megszűnik az állandó lakcímük, akkor gyámhatóság alá lehet helyezni a gyereküket, úgyhogy segítséget kértek. Én összeállítottam egy kis könyvecskét arról, hogy hogyan élhetik túl ezt a helyzetet, és hogy ez a válság, amelyet az egységes valuta okozott, hogyan érint igazi családokat a valós világban. Önök szerint a parasztok meddig bírják még lázadás nélkül? Antigoni Papadopoulou. Köszönöm szépen. Már elmondtam, hogy a gazdasági válság mit jelent. Görögországban jártam a múlt héten, és hallottuk, hogy az öngyilkosság, a házasságon belüli erőszak, a verekedések száma egyre jobban nő. Én Ciprusról származok, és nagyon egyszerű a kérdésem. Talán végül, a végén, a trojka olyan célokat tűznek ki amelyek nem megvalósíthatók, miközben az állampolgárok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a következő részleteket törleszhessék. Most már a munkavállalókat kizsákmányolják annak érdekében, hogy a közszféra adósságát megfizessék. Nagyon sok elbocsátásról hallunk. Látjuk, hogy fiatalok elhagyják az országainkat. Mi az újra fellendülésről beszélünk. Ugyan hogyan rendülhetne fel újra a gazdaság, amikor a bankrendszer nem stimmel, megszorítunk, nem működnek a KKV-k, amikor nincsen biztonság a piacon, nem jönnek a befektetők se Ciprusra, se Görögországba, nincs fellendülés, akkor hogy lehet azt mondani, hogy újra beindul a gazdaság? Ez egy tragikus kérdéssorozat jönnek az európai választások, és nagyon sajnálom, de a Chrissy Avier, az aranyhajna jobboldali pártnak majd jönnek a képviselői, és azok jönnek ide, akik euroszkeptikusok, nem azok fognak ide jönni, akik a gazdasági együttműködésről, jobb Európáról beszélnek. Tragikus ez a dilemma. Mi a megoldás? Um, Werner Langen. Ja, vielen Dank. Werner Langen. Három kérdésem lenne, köszönöm szépen. Először is. Az eurózóna megalapítása után a dél-európai országoknál a kamat sokkal alacsonyabb volt, és ezt nem használták fel a válság legyőzésére, hanem az állami fogyasztások növelésére. Itt ez egy kérdés lenne, a másik a béreknek a különbözősége. Például Nagy-Britannia Thatcher kormánya előtt a szakszervezetek elérték azt, hogy még az elektromos motorral működő vasúti kocsikban is még két fűtő működött, még akkor is, hogyha nem volt semmi feladata. Aztán Németország, a szakszervezet és a munkáltatók tárgyalják le a bérezés, ez nem a tagállamoknak a felelőssége. Ha Görögországot említeném, akkor turizmus nem volt versenyképes Törökországgal és Horvátországgal szembe túl drága volt. Ez egy belső fejlemény. Sehen die Sachverständigen, die dem Staat... Aztán az állam mibe szólhatna bele? Adjon ki többet? Valósítson meg reformokat? Befektetési kritériumokat dolgozzon ki? Egy stabil jogrendszert? Korrupció elleni harcot? Mi legyen a szükséges beavatkozás az államnak? quick panic lost the list, uh, and Nicholas gyors pánik itt a lista kapcsán. Niklas Szalafrakhoz többet már nem tudok felvenni, mert el kell kezdenünk a következő témát hamarosan, és a végén a tolmácsolás meg fog szűnni. Tehát most már nem csúszhatunk tovább. Köszönöm szépen, elnök asszony minden hozzászólónak köszönöm, és a két előadónak is, és hagyj emlékeztesek mindenkit arra, hogy az euró helyettesítette az addig létező valutákat. És én gondolom, hogy a többi valutának a fejlődési görbéjét is követ tette, ami bekövetkezett addig a globális piacon. Mi azt mondtuk akkor az európai állampolgároknak, hogy ez egy stabil pénztem lesz, jobb kölcsön lehetőségek, jobb minőségű életet kapnak hogy biztosítunk bizonyos alapvető emberi jogokat számukra. Ezt ígértük. Nem tudom, ezt mennyibe sikerült elérni. Mert azt látjuk, hogy az emberi jogok egész Európában nagyon meg megrövidültek. Ez azért aggaszom már bennünket, különösen most a választások előtt, és különösen most, hogy a politikák is ilyen irányt vesznek. A Tibó úr által felvetett kérdésekre szeretnék rákérdezni. A bevételek nek az importoknak a csökkentése, az importoknak a csökkenése és az exportnak a növekedése, ez egy fontos téma lenne, és szeretném Karasz alelnöknek a kezdeményezését üdvözölni, de azt azért be kell ismernünk, hogy a Trojka elég sok hibát követett el az európai dél megreformálásában, és ha ezt elemezzük, akkor következtetéseket vonhatunk le, megnézhetjük, hogy ezek a pénzek, amiket a déli országoknak adok, hova tűntek, és hogy mit lehet az Európai Unión belül tenni még. Köszönöm. Okay, thank you. We just Köszönöm szépen a tolmácsolásnak a, <clears throat> ez egy része kiesett, aztán a végén megint visszakapcsolt. Most az előadó szakértőinktől várom a rövid választ. Nem fordíthatunk 5 percnél többet erre. Zsillel kezdjük, úgy gondolom. Mert ő nem húzta tovább az időkerethez képest. Nagyon sok kérdést kaptam, és hát sajnos mindössze 5 percem van a válaszadásra, úgyhogy nem tudok mindegyikre kitérni. De én úgy látom, Hogyha az ember lehetetlen helyzetbe hozza magát, akkor utána már később panaszkodni. És sajnos több ország is ezt tette bizonyos értelemben, hiszen nagy deficiteket halmoztak fel államháztartási, illetve külkereskedelmi értelemben nem is annyira Spanyolország, hanem inkább, mint, inkább Görögország és Portugáliáról van szó. És Természetesen késő bánat, fájdalmas a kiigazítás. Bérdefláció jelenik meg, illetve kilóg az ország a sorból, nem úgy működik, mint a többi euróvezeti állam és aztán a különböző jogosultságokat meg kell nyírbálni, a jövő generációit nem, termel, nem terhelhetjük meg, mert ez a gazdasági növekedés függvénye. Sajnos elérkezik a kemény döntések pillanata egy idő múlva. Ezt el szerettem volna mondani. Hogyha úgy alakul a versenyképesség, hogy túl drágák a termékek, nem lesznek forgalomképesek, akkor csökkenteni kell az árakat. Senki sem szereti, hogyha csökkentik a bérét, de nincs választási lehetőség. Ezzel szeretnék visszatérni egy korábban már említett témához, a megszorításokhoz. Teljesen egyetértek, hogy ez nem ideális időzítés, hiszen már válság van. Én nem hiszem, hogy a megszorítás szorzója nulla, szerintem nulla fölött van, bár abban sem hiszek, hogy egyes szakértőknek a nagy számai helytállóak lennének. Ugyanakkor a megszorítás az valóban a gazdaság zsugorodásához, munkahelyek elvesztéséhez vezet. A washingtoni konszenzust alkalmazta a valuta alap a válság országokban, és a washingtoni konszenzus egyszerű logikát követ, túl sokat költetek, kevesebbet költhettek a jövőben. Tudjuk, hogyha kevesebbet költetek, akkor a kereslet csökken, megszűnnek a munkahelyek. Tehát Valahogy kompenzálni kell ezt, keresletet kell kiegyenlíteni. Ez azt jelenti, hogy a többi ország hozzá kell, hogy járuljon ezekhez a költségekhez. Tehát az export iránti kereslet helyébe kell állítani a belföldi keresletet. De ez hogy érhető el? Úgy, hogy az ember a valutát leértékeli, és rátérek a következőre, talán meglepő lesz, hiszen közgazdászként azt várják tőlünk, hogy mi az eurót támogassuk hivatalosan, de én úgy látom, hogy ez a válság egyik nagy oka, mert a washingtoni konszenzus végrehajtását lehetetlenné teszi a válság sújtott országokban. Mi történik, hogyha nem tudják megcsinálni a washingtoni konszenzusból következőket? Franciaországban például Jean-Claude Trichet politikájára utalnék vissza. Amikor az európai monetáris rendszert kialakítottuk, akkor versenyképes dezinflációs rendszernek nevezte Trisé úr a rendszert, vagyis leértékelés helyett gazdaság hűtő vagy gazdaság zsugorító programokat lehet bevezetni, ami a többi országhoz képest eléri azt, amit a leértékelés érne el hogy ez működjön, különösen merev munkaerőpiac esetén, magasra kell futtatni a munkanélküliséget, mert a mechanizmus csak akkor működik, hogyha eléri a 20%-ot a munkanélküliség. Ez a tanulság ezekből az országokban. Más országok, ahol rugalmasabb a munkaerőpiac, szerencsésebbek. a dezinflációs stratégiák még többe kerülnek egyébként, még többe, mint a trisé szakpolitika Franciaországban. Tehát ez sajnos az euróvezeti tagságnak az ára. És a francia feltett kérdés, és visszatérnek, amit a belga képviselő a következő kérdést tette fel, illetve franciául fogok erre válaszolni. Tehát nem mondtam bizonyos dolgokat, tehát kerüljük el a téves benyomásokat. Nem mondtam, hogy nulla lenne a, az eredményesség, illetve hogy az állam rosszul osztja el a forrásokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ha nagyobb az állam, több adó kell, ez csökkenti a beruházási kedvet és a gazdasági tevékenységeket is. Őszintén szólva én az állam hatékonyságát tekintve óriási kételyeket táplálok, de most nem ez a lényeg. Itt egyszerűen az államháztartás egyensúlyról, illetve az adóknak a szintjéről szerettem volna beszélni. Ami pedig a közgazdasági hátterét illeti ezeknek, a hipotéziseknek, azt mondhatom, hogy nem egy exakt tudomány a közgazdaságtan. Gilán Rock cikkére hivatkoznék, aki úgy becsüli, hogy a gazdasági, szociális hatása az adóknak Franciaországban tulajdonképpen a növekedés ellen hat és torzítja a gazdaságot. Tehát, hogyha az adót emeljük bizonyos kategóriákban, akkor ez az adózási fegyelem ellen hat. Ami pedig a bérrabszolgaságra vonatkozó kérdést illeti, stb. stb. stb vannak rabszolgatartó országok, különösen a kommunista országokra utalnék, vagy mondjuk kényszermunkának nevezhetnénk a gulág gyakorlatot. És egy érdekes természeti kísérletre is emlékeztetnék. Frankó alatt Spanyolországban rendkívül alacsonyak voltak a bérek, és azt figyelhettük meg, hogy nulla volt a munkanélküliség. Sőt, munkaerő hiány volt. Frankó után hamar megugrott 20%-ra a munkanélküliség. Nem dicsérni akarom a frankóféle rezsimet, azt se gondolom, hogy nulla az optimális munkanélküliség, de ugyanakkor a munka költsége, illetve a munkanélküliség között határozott összefüggés van, elnök. Tudom, hogy nehéz betartani az időkeretet, ezért nem szakítottam félbe, de az előadó társ túllépte az első körben a kiadott időt, úgyhogy most nem adok hosszabbítást. Igen, köszönöm szépen. Ami a gazdaság növekedési pályára állítását illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon kemény, megszorító környezet van jelen pillanatban. A kérdés az, hogy a megszorítások negatívumait lehet-e időben kitolni, illetve ki tudjuk-e várni a kedvezőbb környezetet, el tudjuk-e osztani időben a megszorítások terhét. A kérdés nem az, hogy többet költsünk-e, hanem hogy elhúzhatjuk-e a megszorításokat időben. És ugyanezt válaszolnám egyébként a bérekre vonatkozó kérdésre is. Tehát nem az a kérdés, hogy hogyan növelhetjük a béreket, hanem hogy hogy tudjuk megállítani az alsó határon a bérek csökkenését. Ami a bérek esetleges növelését illeti, vagy a béremeléseket, én azt mondtam, hogy jó lenne, hogyha lenne egy egységes európai minimálbér, és a szuficites országok növelhetik ezt. Hogyha Franciaországot vesszük, nagyon alacsonyak a termelékenységi mutatók, Franciaország esetében én nem látok esélyt a növelésre. Sőt, én úgy gondolom, hogy az infláció és a produktivitás növekedése alatt kell, hogy legyen. Tehát ez a reálbéreket csökkenti, akárhogy is vesszük. Tehát a minimálbér növelhető mondjuk Németországban. Mindenkihez képest. Gilles is reagálnék valóban nem lehet másképpen megoldani a leértékelést egyes országokban, és a versenyképesek növekedést ez szolgálhatja. A leértékelés csak akkor működik, hogyha az ipar változatlanul termel. Tehát ha a termelés is csökken, akkor ez nem válik be. Jean-Claude Trichére hivatkozva, Gilles Saint-Paul szerintem nem a legjobb tekintét említette, levált szeretném én ellenvetni. Akkor, amikor globális a válság, és mindenki csökkenti a béreket, mi lesz az eredmény? Általános defláció. Világméretekben. Ez világháborúhoz is vezethet. Tehát a levála a megfelelő szaktekintély. És lavára a megfelelő válasz Keynes az egyensúly helyreállítása azt igényli, hogy a deficites országokban csökkenteni kell, növelni kell a versenyképességet a deficites országok esetében, és meg kell találni annak a módját, hogy a szuficiteket csökkentsük a pluszban lévő országoknál. Mert ha nem ezt tesszük, akkor összességében mégiscsak defláció lesz, és a folyó fizetési mérleg problémáját sem oldjuk meg. A washingtoni konszenzust nem lehet országonként megpróbálni végrehajtani, és aztán a végén azt mondani, hogy hoppá, hát ezt elböktük. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy mindig ö, oda jutunk, hogy csak két perc van, és nincs elég idő semmire. De hát ez van. Hogyha vannak még kérdések, amelyeket esetleg önök e-mailben megküldenek, azokat ö, természetesen szétküldjük a képviselők és a vendégek között volt, aki dokumentumokat kért. Kérem, ezt erősítsék meg e-mailben, és nagyon szívesen gondoskodunk. Nos, még mindig negyed óra késésben vagyunk, rátérünk a harmadik panelra, ami az Európai Központi Bankkal és az Európai Bizottsággal folytatott eszmecsere. Ugyanarról szól, eh, és ugyanúgy fog lefutni ez a panel, ahogy a korábbiak eh, a görögországi ciprusi feltételességről, pénzügyi beavatkozásról fogunk beszélni. Először a bizottság, Szoros de Rúz, az ECFIN főigazgatóság részéről az első felszólaló, és eh, remélem, hogy eh, nem tudom, hogy 7 perc, hogyha rendelkezésre állna, akkor, akkor, akkor az elég lenne. Nagyra becsülném, köszönöm szépen, öné a szó. Okay. Thank you. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselők. Mindent megteszek, hogy a 7 percen belül maradjak, lehet, hogy kicsit gyorsabban fogok beszélni, hogy a tolmácsoknak eh, ne okozzak túl sok problémát. Nos, az fokozódó átláthatóság és elszámoltathatóság jó példája ez az ECON meghallgatás. Hagy kezdjem a Trojka és a bizottság szerepével. A Trojka adhok alapon jött létre a, képvis, a tagállamok javaslatára. A túpek és egyéb intézkedések meghozatalának idején. When negotiating a memorandum of elnök nem fog működni attól a dolog, hogyha gyorsabban beszél, mert a tolmácsok nem tudnak ilyen gyorsan tolmácsolni. Rendben, akkor lassítok, és még így is, így is a hét belül leszek. Nos, az euró ö, térség tagállamai ö, önként, önként ö, önállóan hoztak a döntéseket. Implementation of a program. In our view, uh... Nézeteink szerint a trojka hasznosnak minősült, hiszen az eurozóna tagállamainak a kihívásait kezelni tudta, és a három intézmény eh, jelezte, hogy továbbra is szeretnének a trojtával együttműködni a belátható jövőben. Eh, Rén alelnök úr ma a sajtótájékoztatóján eh, nyilatkozta a bizottság nevében, hogy továbbra is hajlamok hajlandóak, vagyunk vizsgálni a trojka működését, többek között a legitimitási kérdések vizsgálatával is, de a bizottság több módon is tanuljadét adta annak, hogy elszámoltathatóságra törekszik. Hagy beszéljek a programok jelentősebb elérése eredményeiről. A siker kézzelfogható. A program elkerülte a rendezetlen eh, eh, államcsődöket. Másrészt a növekedés kezd eh, lábra kapni, visszatérni. A ma kibocsátott bizottsági előrejelzés szerint következő évben fél százalék körüli növekedésre számíthatunk a kivétel talán Ciprus, amely valószínűleg 4 százalékkal zsugorodni fog 2014-ben, és, és majd 2015-ben fog újra növekedési pályára lépni. Harmadrészt a fiskális konszolidációi igen jelentős eredményeket érte a Görögország, a GDP 30%-ának megfelelő kigazítást tett és most először évtizedek óta az egyensúly közelébe jutott. A portugál és az ír deficit felére csökkent, ez is jelen eredményeket hoz, e, e, a kötvénypiac javul, a finanszírozási nehézségek e, jelentősen csökkentek. Negyedrészt a az államadóság kérdésében a piaci finanszírozásra való visszatérés megindult, az elvárásunk az, hogy 2015-től Görögország is visszatérhet a piacra. Spanyolország ezt mindvégig, mindvégig kint tudott maradni a, a piacon. Portugália pedig január 1-től térhet vissza. High deficit numbers to uh, positive numbers recently. Large a jelentős reformokról is beszélni kell, amelyek strukturális reformok is, amelyek a növekedést és a foglalkoztatást pozitív irányba fogják befolyásolni. A GDP akár 6%-es növekedhet. Lastly, banking sectors have been recapitalized. Progress is most és akár meg is kettőződhet középtávon. The rates have increased and when lending conditions remain tight, Eh, és eh, még ekközben sikerült eh, a hitelek befagyását megakadályozni. Nyilván sokan kritizálják a programokat azok szerkezete miatt, visszatekintve ezek a kritikák többnyire jogosak is voltak. Az előremutató jóslásokat elkészíteni az egy bonyolult szakma, és nyilván a, ezekben, ebben a helyzetben az előrejelzések utólagos kiabítása nagyobb mértékű lehet, mint stabilabb kiszámíthatóbb időszakokban, különösen tekintettel a nehéz nemzetközi globális eh, viszonyokra is, ugye az eurozóna viszonyaira is. Sok figyelmet szentelünk az EU politikákra és a tagállami politikákra. Eh, a válság hagyatéka ugye az, hogy továbbra is nehézkesen fog növekedni a gazdaság, továbbra is velünk él a bizonytalanság, a fragmentáció továbbra is károsítja úgymond például a bankok működését. A banki unió egy gyors fejlesztése rendkívül fontos annak érdekében, hogy a pénzügyi stabilitás megteremtsük az eurozónában. A jövedelmek növekedése vagy lassú, vagy pedig compounded the rise in unemployment vagy pedig kifejezett csökkentése került sor ehm, Mindenesetre további struktúrális reformok bevezetésére van szükség. Tisztában vagyunk azzal, hogy a foglalkoztatási helyzet továbbra is nagy kihívást jelent. The Commission has taken numerous actions to fight the rapid surge in youth unemployment rates. Just az ifjúság munkavállalási helyzete különösen kiemelt fontosságú, de a helyzet több országban stabilizálódik lassan. The social impact of policy. A politikák gazdasági hatása, ö, szociális kihatása természetesen mindig is ö, fontos szempont volt ö, valamennyi megsegített országban. Alapvető fontosságú, hogy az elkerülhetetlen kiigazítás terhét a lehető igazságosabban osszuk meg a társadalom különböző rétegei között. A programok feltételessége egyre inkább ö, arra az irányra, arra irányult, hogy, hogy ez minél aranyosabb legyen ennek megfelelően megpróbáltuk megvédeni a, leg, a veszélyeknek legkitettebb rétegeket. And taxes on refugees have been raised. Let me conclude by saying... Hogy fejezze be azzal, hogy a gazdasági kigazítási programok ugye nehézkesek voltak, de elkerülhetetlenek. A válságban lévő országok ma már sokkal jobban helyzetben vannak, mint a három évvel ezelőtt, és ezek a programok, amelyeket bevezettünk, azok sokkal keményebb szociális következményekkel járó tragédiákat kerültek, segítettek elkerülni. E, e, a makrogazdasági helyzet javul ezekben az országokban, Írország, Spanyolország, Portugália esetében is e, sikerült az állami eladósodottság kérdéseit nagyrészt rendezni, de természetesen figyelem, szoros figyelemmel kell követni a további fejleményeket is ezen a téren, és meg kell teremtenünk az európai pénzügyi rendszerbe vetett bizalmat. Elnök, köszönöm szépen, már egy kávé, egy percet megtakarítottunk. Oh, yes, it, it... Klaus más következik az Európai Központi Bank részéről. Öné a szó. Thank you, uh, Madam Chair, member. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim! Megkérhetném a nem hozzászólókat, hogy kikapcsolják a mikrofonjukat, mondja az elnök. Hölgyeim és uraim! Egyetértek az előttem szóló hozzászólóval, különösen az igazságosságot illetően a kiigazítási programok esetében. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy megosztam önökkel a gondolataimat a spanyolországi helyzettel, az IMF-el és az EMU-val kapcsolatban. Hogy mondjam el, hogy az egyes országok fejlesztését, illetően saját tapasztalataimról számolok be, a trojkát illetően is, amely technikai segítséget nyújt a Eurogroupnak. De tartsák észben, hogy a Eurogroup az, hogy aki eldönti, hogy mely országban milyen feltételekkel kell segítséget nyújtani. Nem kétséges, a válságnak a költségei nagyon magasak voltak, és nagyon sok országot nagyon keményen sújtott. A költséget a pénzügyi válság okozta, és a társadalmi költségeket az is, hogy a struktúrák nagyon rigidek voltak, amelyek lehetővé tették, hogy a megszorítási programok előtt már rejtett feszültségek uralkodjanak. Például Portugáliában a magán adósságok nagyon magasak voltak, de mivel az import fokozódott, ezért ez lett az eredmény, és nem a GDP-ja volt. Ezen kívül a közszolgálati szektorban a bérek túl magasak voltak, és az euró bevezetése óta különösen magas volt az államadóság, nem fenntartható. Ez a gazdaság túlhevülését okozta és a versenyképesség elvesztését. Ugyanakkor a bérek és az árak nagyon rigid rendszerben helyezkedtek el, ezek nem tették lehetővé, hogy a kiigazítási programok sikeresek legyenek. Írország, Spanyolország nem volt fenntartható a növekedés az ingatlan piacon, ezért nagyon-nagyon felhalmozódtak a jelzálók kölcsönök. A válságnak az eredete, tehát eltért minden egyes országon, de azos a közös bennük, hogy a rendszereknek a rugalmatlan jellege hozzájárult a súlyos potáshoz. A fiskális konszolidációnak nincs alternatívája, mint a magánszektorban, mint az állami szektorban. Ebben a kontextusban szeretném hozzátenni azt is, hogy a kiigazítási költségek nagyon magasak voltak, nagyon késtek a programok. Például Görögországban azt mutatta, hogy a politikai reformokért senki nem vállalta a felelősséget, és hogy senki nem vállalta az érdekeltséget. A jó hír az, hogy minden egyes ország, amelyben kiigazítási program ment végbe, sikerült, hogy kiegyenlítse egy kicsit a gazdasági egyenlőtlenségeit, különösen a munkaerőpiacon és pénzügyi stabilitást eh, teremtsen meg, ez pedig munkaerőhelyek, munkahelyeket teremtett. Tehát igazából, ha nem lettek volna pénzügyi programok, akkor nem lett volna fellendülés sem. 2009 és 2013 között például a fiskális egyensúly kb. 12 ponttal javul majd Görögországban, 6 és 8 között, Írországban, Portugáliában és Spanyolországban, Cipruson, mert csak nem régen kezdődött a program, kisebb lesz a növekedés. Írország és Portugália többletet fog teremteni 2014-re, miközben <clears throat> Görögország már az idén többletet fog teremteni ezek az előrejelzések. Közben a versenyképesség nagyban nőtt, például Írországban, ahol az egység munka arány visszaesett 2013 tavaszára várhatók az első javulási jelek minden országban. A jelenlegi folyószámla egyenlőtlenségek elég nagyok, de minden egyes programban résztvevő országot újra tökésítettek vagy fognak tökésíteni. Végül, ahogy kollégám is említette, a negyedéves gazdasági beszámoló pozitív mérleget mutat. A legtöbb országban, miközben Görögországban ez jövőre várható. Eddigi programok jól működtek, de még mindig vannak kihívások. A fiskális kondíciókat ki kell dolgozni, a puffereket helyére kell tenni, hogy megakadályozzuk a jövőbeni pénzügyi válságok hasonló hatását. A termelékenységet fokozni kell, az árakat csökkenteni, a versenyképességet fokozni, a vásárlóerőt növelni. Az ilyen reformok nélkül a reál bérek túl sokáig lesznek padlón. Bizonyos országokban az adóelkerülés és a korrupció ellen harcolni kell, a minőséget javítani kell a közszolgálati szférában, és a társadalmi igazságoság fenntartása nagyon fontos. Jelenleg nagyon magas a munkanélküliség, szerintem ez strukturális probléma marad majd. A fiatalokat ez nagyon sújtja, ez pedig azt jelenti, hogy tovább kell javítanunk a gazdaságok rugalmasságát. Ezen kívül a bankoknak életképesnek kell maradnia, hogy a reálgazdaságnak segítséget nyújthassanak, különösen a KKV-knak. A politikáknak az kell, hogy legyen a célja, hogy a bankok likviditását javítsák, és a középtávú profitá- profitabilitásukat. Gyorsan és erősen kell lépnünk. Jelenleg belefáradtunk a folyamatba, de nagyon fontos az, hogy konszolidáljuk az eddig elérteket, hogy a programországokban tovább haladjunk. Az, hogy elhalasztjuk a szükséges programokat, az a jövőbeni munkahely teremtési kilátásokat nagyban lerombolná. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm. Köszönöm szépen. Itt egy előre összeállított kérdés listánk van a koordinátoroknak köszönhetően. Szerintem nem lesz idő egyenként végigvenni a kérdéseket, úgyhogy csoportosítok három négyesével. Úgyhogy az első három Karis Lienvánkog és Theodor Skikakis, Skilakakis képviselő kérdései következhetnek. Kérem, hogy fejenként másfél percre szorítkozzanak ott már. Zum Elnök asszony, először is, hogy mondjam el, <clears throat> hogy a ma délelőtti magyarázatát a trojka értékelésére Oli Rennek nagyon nagyra tartom. Másodszorban, konkrétak lesznek a kérdéseim, ne vesztegessük az időt. Itt ül két trojka tag. Minden tudjuk, hogy a trojka nem átlátható, nem demokratikusan legitim, nincs parlamenti ellenőrzése. Még ezért azért, mert ez nem közösségi eszköz, hanem kormányközi eszköz. Úgyhogy a kérdés, a jelenlegi európai intézmények a trojkán belül hogy állnak egymáshoz, és a tagállamokhoz, és hogyan folynak le a tárgyalási lépések, kinek jelent a trojka, hogyan dolgozzák ki az intézkedéseket az egyes tagállamokra. Hogyan folyik az egyeztetés a trojka tagjai között? Mi a konkrét javaslatok alapja? Hogyan születik egy trojka döntés? Ön hogyan látja az együttműködést az érintett tagállamok között? És végül, ön szerint honnan jön az egyenlőtlenség? a között, hogy hogy látja a nagy közönség a trojka munkáját, és ön hogy értékeli a trojka munkáját, és még milyen javaslatai vannak a utolsó éves munkánkra itt a parlamentben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Liam. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt van a bizottság, illetve a központi bank képviselője is a trojka demokratikus legitimitása valóban felvethető. Két kérdésem van, egyrészt a bizottság felé, és egy pedig az LKB felé. Az előirányzott intézkedéseket hogy alakítják ki, és hogy döntik el a szorzókat. Itt a valuta alapra, illetve a bizottsági számokra is gondolok. Másrészt a foglalkoztatási szint és a bérek rugalmasságát hogyan vélik kezelni. A görög adósságállomány ügyében szeretném feltenni a következő kérdést a trojka kialakította a, az intézkedéseket. A görög gazdaság ettől vajon növekedésnek indulhat-e? És a központi bank a görög adósságon mennyit profitál a kamatnak köszönhetően? Mert felteszem, hogy ezzel igyekszik javítani a mérlegét ezeknek az intézkedéseknek a központi banki ajánlások az államháztartás egyensúlyát hogyan javítják. Úgy látom, hogy önök között is viták folynak, ezekre nem ártott volna fényt deríteni, egységes álláspontot kialakítani. A valuta alap vajon a jövőben hogyan fogja figyelembe venni az önök szempontját? Köszönöm. Elnök, köszönöm, Teodor. Well, Nos, nagyon kevés időm van. Uh, uh, uh, to the point. A lényegre is térnék. A görög esetben beszélt arról, hogy ellenállunk a változásoknak. Én teljesen értékben egyetértek. Önök minek állnak ellent? Mert az elmúlt néhány évben önök a görökös szolgálatot úgy finanszíroz, finanszírozták gyakorlatilag, és ha úgy tetszik, lerombolták a görög magánszférát, a magánszektorok működését. Miért? A görög közszolgálat semmit nem adott az 1,4 milliónyi munkanélkülihez, ez ők mind a magánszektorból jöttek, a közszolgálati szektorból egyszerűen idő előtt nyugdíjba mentek, mondjuk 50 évesen, és a bizottság még választ sem ad arra a hogy hányan mentek korai nyugdíjazásra nyugdíjba. De önök finanszírozták ezt a fajta ellenállást több milliárd euróval ugyanakkor pedig a magán szektort megfojtották. Nincs likviditása, minden pénz már a közszolgálatba folyik. Miért? Miért? Elnök, akkor azt mondanám, hogy minden hozzászólónak adjunk maximum négy percet, hogy válaszoljanak a kérdésekre, és aztán jön a következő kör. Ki szeretne először? A bizottság? Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a kérdéseket. A fiskális szorzók, a közszféra, a magánszférával szemben, és egyéb kérdések. Akkor a trojka felelősségre vonhatóságát illetően először. Ez egy olyan kérdés, amelyre utaltam a bevezetőmben. Jeleztem, hogy a trojkát adhok alapon állították fel a tagállamok, még hozzá azért, mert szükséghelyzet hívta elő. Eltelt az idő, a trojka rendszert hozzá igazították a 2013 májusi two-packhez, a programországokban a bizottság közvetítő szerepet vállal az IMF, az EKB és az adott ország között, tehát idővel megteremtődött a jogi alap a trojka működéséhez. Ami a felelősségre vonhatóságot illeti, egyértelmű, hogy minden egyes intézményben más az érintettek köre és más a definíciója ennek. Én a bizottság részéről válaszolok. A bizottság alelnökén keresztül áramlik minden információ a parlamenthez, ezért aztán az alelnök többször itt volt a parlamentben, hogy megvitassa például, ha jól emlékszem, a ciprusi programot. Ha jól emlékszem, eljött a parlamentben, és bármikor szívesen ellátogat önökhöz vagy a plenárisra. Hogy a bizottságnak a döntését szemléltesse, válaszokat adjon, és az elszámoltathatóságra ez a válaszom. Aztán vannak még kérdések, de nyilvánvalóan önöknek lesz még erre alkalom, hogy ezt megvitassák velünk. A szorzók kérdése. Sokat beszéltünk erről. A bizottság, az LKB és az IMF nagyon korán belátták, hogy a válságban a pénzügyi szorzók magasabbak, mint normál helyzetben. Nem akarok túlságosan technikai jellegű lenni, de hogyha a monetáris politika nulla szinten mozog, hogyha kölcsönöket vettek föl a háztartások, hogyha gyenge a gazdaság, akkor a fiskális szorzók valószínűleg magasabbak, mint általában. Született egy egyezmény a három intézmény között, mi szerint a szorzok változnak a bevételek és kiadások területén. Most már tudjuk, hogy a kiadások területén magasabbak a szorzók, de támogatjuk ezt a megközelítést. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy minden makroökonomiai előrejelzés foglalkozott azzal, hogy a tagállamok közös forkásznak felelnek meg, tehát a program országokban pontosan ugyanazokat a szorzókat alkalmazok, mint amit az IMF kollégák is. Úgyhogy hasonló megközelítésünk. Az utolsó kérdés, figyelme, véve, hogy már lejárt a hozzászólási időm, a magánszektor kérdése. Mi mit tettünk? Először is a fiskális konszolidáció volt a célunk Görögországban, hiszen tragikus volt a helyzet a program elején. Az egyik prioritásunk az az volt, hogy fenntarthatóak legyenek az adósságok. Ez prioritás volt, ezért a közszférából adott bérek és nyugdíjak az elsőbséget élveztek, hiszen ezek képezték az állami kiadások kétharmadát, ugye nyilvánvaló, hogy ezek nagyon fontosak voltak. Tehát ezt tettük a közszolgálati szférába. Aztán egy Memorandum of Understanding-et tettünk tettünk közzé a görög kormánya, az egy az öthöz szabályt alkalmaztuk a közszolgálatba, hogyha ötten kiléptek a közszolgálatból, egy ember jöhetett a hegyű helyükbe, ezt még mindig vitatjuk, de a kollégám erről majd még tud mondani valamit, hiszen még mindig folyik a közszférával való munkavállalói kiáramlás. Tehát az egész lényege a programnak az az volt, hogy az állami szektorból, amely túl nagy volt, átáramoljanak az erőforrások a magánszektorba. Come back on that. Nem lepte meg, hogyha valaki erre reagálna, de a központi bank megadom a szót. Köszönöm szépen. Egyetértek azzal, amit kollégám elmondott, de hozzá tennék valamit az állami szférával kapcsolatban az első súlyos fizetés és nyugdíjcsökkentés az állami ágazatban dolgozók esetében progresszívek voltak, a nagyobb fizetésűek többet vesztettek, mint az alacsonyabb fizetésűek, tehát itt is voltak durva kigazítások. Ami a kibocsátásokat illeti, nyilvánvaló, hogy ebben a folyamatban messze nem sikerült olyan gyorsan előrelépni, mint szerettünk volna, mint hogy a kormány arra ígéretet Nagyon nehéz folyamat ez, amely viszont folyamatban, ilyen pillanatban is az új közreform miniszter vezetésével, Mitsotaki úr vezetésével ő elkötelezte magát amellett, hogy tovább áramvonalasítja és csökkenti az állami szférát. Hagy térjek rá arra a kérdésre, amelyet az első felszólaló vetett föl, és amelyhez a második is csatlakozott, az Európai Központi Bank szerepe a trojkában. He described the, the process. Nos, a megalapodások most azt mondják, hogy a bizottság az Európai Központi Bankkal együttműködve léphet a program kialakításával kapcsolatos és a program monitorizásával kapcsolatos kérdésekben, ahogy Drági úrra is hivatkoztak korábban. Helyes dolog, hogy az Európai Központi Bank a Trojka tagja válságos időszakokban, ilyen súlyos válságok időszakában, mint amelyet most is látunk jól lehet a pénzügyi finanszírozás segítségnyújtási programon keresztül nem nyújtunk pénztámogatást, de Görögország, Írország, Spanyolország, Portugália, Ciprus esetében ennek ellenére jelentős likviditási támogatást sikerült nyújtani ezekben az országokban egyéb mechanizmusokon keresztül. Tehát igen, fontos számunkra, hogy a trojkában részt vessünk, hiszen így tudunk szakértelmük révén hozzájárulni a folyamatokhoz. A pénzügyi piac elég törebezett, ez, lehet, ez megnehezíti a politikai intézkedéseknek a figyelemmel követését, hiszen az eurozónak különböző területei nagyon máshogy néznek ki E, a tagállami hatóságokkal és az eurócsoporton belül folyamatos tárgyalások folynak, és van itt egy e, kellemes mellékhatás is, nem csak a foglalkoztatás, a versenyképesség, a rugalmasság javul, hanem ezen reformoknak e, köszönhetően a pénzügyi politika transmissziós mechanizmusának nehézségeit is meg tudjuk oldani hiszen minél jobban sikerül a banki ágazatot eh, eh, átalakítani ezekben az országokban a programos segítségével, annál jobban megfognak, annál jobban kezelhetővé válnak a transmissziós programok eh, hibái, hiányosságai, nehézségei. És látjuk, hogy egy másfél év alatt is volt ebben a, ebben a szempontból a fejlődés. Elnök, köszönöm szépen. A képviselők természetesen mindig visszatérhetnek a következő körben, hogyha a kérdésükre kapott válaszra kapcsolatban mondani, hogy ők van. Megadom a szót a felolvasás soránban az, a további képviselőknek. Thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök asszony amikor két meghívott vendég előadónkat hallgatom, akkor egy kicsit Alice Csodaországban jut eszembe, mert ha megnézem a szakpolitikáik alapját, akkor a legtöbb prognózisuk tévesnek bizonyult. Például 2012-ben Görögország esetében 1,1%-os GDP növekedést prognosztizált a trojka, és ebből mínusz 6,3% lett aztán 2011-ben mínusz 2,1 helyett mínusz 7 százalék, tehát óriási az eltérés. Aztán a trojka a bruttó államadóság növekedését 45 százalékra tette, illetve 50 százalékot feltételezett a stabilizálásnál, és 2012-ben ez 169 százalékot ért el, és a többi földközi tengertérségi állam is hasonló képet mutat. Tehát, uraim, az előrejelzések sokkal kevésbé megbízhatóak, mint a legrosszabb meteorológiai előrejelzés, amit valaha hallottam. Tehát a rendkívül gyanakvóan kezelem az intézményi közgazdászok megnyilatkozásait, hiszen itt alacsony inflációt emlegettek, miközben deflációt tapasztalunk, és mindenkit aggaszt ez a különböző országokban, akár a japán modellbe is belecsúszhatunk. És nem értem, hogy miért becsülik ennyire alá a válság súlyosságát. Önök mind képzett közgazdászok, neves egyetemeken végeztek, vágyelvű gondolkodással foglalkoznak, vajon intézményi berkekben? Azt mondják, hogy az euró minden problémára a megoldás, vagy Önök a pompomfiúk kincstári optimizmust gerjesztenek? A közvéleményben Herbert Hoover fogalmazott ehhez hasonlóan. Az a probléma, hogy rossz adatokból rossz elemzések készültek, rossz prognózishoz és rossz terápiához vezetett mindez. És a gazdaság stagnál, politikai válság bontakozott ki, és az országok nem találják a kiutat, nem tudnak szerkezetváltást végrehajtani. A munkanélküliség robbanásig növeli a szociális feszültségeket, és én még az alagút végén sem látom a fényt. Nem úgy, mint ahogy önök ezt hangoztatják az előre, előrejelzésekben. Ez volt az első alkalom, mondja az elnök asszony, hogy túllépte a hozzászólási időt, tehát ezért elnéztem, de másokat meg fogok szakítani. Filip. Köszönöm szépen. Az előttem szóló sokkal jobban, sokkal szebben elmondta, amit én is szerettem volna, és nem a jó meghallgatáson vagyunk most itt, mert az LKB tanácsot ad a bizottságnak, és az eurócsoport számára a bizottság készíti elő a döntéseket, de ott születnek, tehát az eurócsoportot kellett volna meghívni. Mindig azt halljuk, hogy nehéz időket élünk, de már szinte elértük a célokat. Önök azt mondják, hogy pusztán szakemberek, drági a levelek alapján Írország, Portugália számára olyan technikai tanácsokat adott. Számomra nekem ezek nem szakmai tanácsnak tűnnek, hanem inkább politikai előírásoknak. Kitől kapják a mandátumot? Ott már Keresz erre kérdezett és nem válaszoltak. Az előző eurócsoport vezető azt mondta, hogy születik egy szándéknyilatkozat, egy Memorandum of Understanding, de valójában itt kész tények elé állítanak bennünket. Önök diktálnak, az érintett lenyeli az intézkedést. Szervezd eh, Rose, a főnöke azt mondta, hogy a fenntarthatósági elemzés az politikai értékítélet tárgya. Az LKB az ECFIN-en keresztül érvényesítette a fantáziáját feltételezték, hogy Görögországban stabilizálódik az adósságállomány, és aztán ezzel szépen befüröttek. Hogy alakult ez ki? Az LKB tud erről bővebbet mondani? És egyetértek azzal is, hogy nagyon rosszak a prognózisban, és figyelembe veszik-e a nem lineáris robbanásszerű változások veszélyét ezekben az országban. Mert inkább úgy néz ki, hogy kemény időket élünk, és ez egyelőre így marad. Tartsák az időkereteket, mondja az elnököm, nem lesz idő a válaszokra. Marisa. Nagyon jó lehetőség ez arra, hogy kérdéseket tegyünk föl. Sajnálatos, hogy nem mindenki van itt, akinek itt kéne lennie hiszen akkor láthatnánk, hogy működik a demokrácia. Nos, önök azt mondják, hogy a trojka önállóan működik, így működik a demokrácia, de ez eléggé megdöbbent engem az Európai Bizottság képviseletében, amit hallottam elhangozni. A programban részvevő országok esetében egy dolog világos, a trojka különböző beavatkozásai egyre tovább húzódnak, és egyre világosabb, hogy a megszorítás önmagában nem csak hogy kudarc, hanem valójában soha nem fog működni, hiszen önök hoztak indikátorokat, de nekünk is vannak indikátoraink Portugáliában, például recessziót élünk meg, óriási mértékű recesszióról van szó, több százezer ember munkanélküli, számtalan ember hagyja el az országot, és egyre romlik a helyzet. Az a pusztítás, ami folyik, nem segít senkinek. Egyetetek önnel abban, hogy a trojka előrejelzéseihez képest még a, az időrejárás jelentés is pontosabb. Valójában a trojka problémája nem a cégkötetések teljesítése, hanem úgy tűnik, hogy a trojka a válságot arra használja föl, ürügyként, hogy lelépjen a közalkalmazottak fizetésével, a nyugdíjasok pénzével, és így tovább. Be is fejezem ennek hogy mikor mondanak le, mikor vallják be biztos mindenkorra, hogy a trojka programjai nem érik el a céljaikat, és csak ideológiai megalapozásúak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nagyon kevés időnk van, úgyhogy gyakorlatilag nem lesz eh, lehetőségem arra, hogy eh, a vendégeket megszorítsam időben, hiszen önök is kilépnek az időből. Nikita Vella. Nikita Vella. Köszönetet szeretnék mondani a két úrnak a tájékoztatójukért. De hogy vegyük figyelembe azt, hogy annak a ténynek az ellenére, hogy minden egyes programország többé-kevésbé egy határozott programot követett, amit a Troika szabott meg. Ennek ellenére megnyerveltek a bélyek, a béreket, a bevételeket, elbántak az adó elkerülőkkel, reformokat valósítottak meg. Ha mindezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek az országok egyetlen komoly beruházás sem hajtottak végre. Még azok az országok sem, amelyek egész jól teljesítenek. Miért? Itt nem csak a nemzetközi tőkéről van szó, hogy nem áramlik be az országokba, annak ellenére, hogy a munka költség sokkal alacsonyabb. Az európai tőke sem hajlandó beruházni ezekbe az országokba. Miért? Okay, we'll have the same format again for rendben, ugyanabban a formátumban kaphatjuk meg a válaszokat. Elég nagy az egybevágó kérdéseknek a köre, úgyhogy akkor a válasz először a bizottság képviselőjétől érkezhet. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kérdéseket, és igyekszem válaszolni, legjobb tudásom szerint. Nem vagyok benne biztos, hogy minden vonatkozását sikerült a kérdéseknek leegyeznem, esetleg egy második körben visszatérhetünk majd erre. Az első és a második kérdező több témát is felvetett, ezekre szeretnék most kitérni. Megértem a prognózisok minőségével kapcsolatos fenntartásokat, és a programban résztvevő országok esetében a pontatlanságot szintén jelentős problémának érzem. A bizottság is foglalkozik ezzel, tehát folyamatosan pontosítjuk az előrejelzést az év folyamán, tehát igyekszünk minél pontosabban belőni. Ez nem sikerült mindig, nem vagyunk tökéletesek, előfordulhatnak hibák. Általánosságban rengeteg elemzést végeztünk, elemzési, előrejelzési célra, és azért azt leszögezném, hogy a bizottság nagyon jó pontossággal működött idáig ezen a téren, jobban, mint a magánszektor. Ennyit általánosságban a programban résztvevő országokat illetően. Én jeleztem, hogy ezekben az országokban a válság bizonytalansággal járt, illetve ez egy sosem tapasztalt helyzet. Monetáris unió, egységes fizető eszköz rendkívül nehézé teszi ez a helyzet a prognózis készítést. Tehát a kritika mellett a megértésükre is appellálok. Tehát a prognózis készítésének a nehézsége óriásia, nagyon sok a bizonytalansági tényező. Azt látjuk, hogy a konszenzusos prognózis ezen országok esetében messze nem volt még annyira se jó, mint miénk. Görögország esetében valóban eltévesztettük a várható végkimenetet, de ennek is megvolt azért a maga háttere. Aztán a bankszektor és az államadóság között egyfajta ördögi kör alakult ki, a bankok kivonják a tőkét, kockázatkerülő magatartást tapasztalunk, és a közgazdászok számára is új ez a jelenség, tehát nehezen elemezhető, illetve a konkrét előrejelzéseket megnehezíti. Aztán a programországok prognózisa mindig egy alapforgatókönyv, egy baseline előrejelzés volt, és ahogy jeleztem, általában komoly viták kövezik a prognózist, és igyekszünk konszenzus teremteni. Az elemzéseinket adatokra építjük, és Görögország esetében a prognózis, illetve az eredmény közötti eltérés nagyobb volt, mint a többi ország esetében. Írországot nem említett, ott éppen eltaláltuk. Görögországhoz képest sokkal jobb előrejelzéseket sikerült tehát készítenünk. Az első években Görögország előrejelzése nagyon közel alakult a tényleges eredményekhez, és aztán romlott a helyzet, mert kifulladtak a programok, tehát ez alatt azt értém hangzik a kérdés, hogy önöktől lett rosszabb a helyzet. Megváltozott a program végrehajtásának a feltételrendszere. Tehát változott a helyzet, az euróvezet, a a világgazdaság állapot és romlott a korábbihoz képest. Tehát ezek nehezen előre látható változások voltak, és Görögország esetében ezért nem sikerült pontosra az előrejelzés, de a jövőben igyekszünk pontosabbá tenni. Ciprus esetében pedig azt mondtuk, hogy az első évben a csökkenés 8%, úgy tűnik, hogy ez még a konzervatív oldalon áll ez az előrejelzés mindig kell egy alap, szint egy alapforgatókönyv, amihez képest változhat a helyzet. Tehát nagyon komolyan veszük a, a pontosságot. Aztán pedig a, a mandátum, ahogy jeleztem, a tagállamoktól érkezik ez a mandátum az eurócsoportban. Egy vita után szakpolitikai iránymutatásokat kapunk az alelnök, illetve az eurócsoport elnöke egyezteti ezt és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a misszióvezetőkkel és a Eurócsoport munkacsoportjának a tagjaival. Tehát rengeteg oda-vissza kört folytatunk az információkat cserélve, tehát nem elefántcsoportból, nem elszigetelten végezzük a munkát, hanem a program alakulásától függően ellenőrzünk, továbbfejlesztünk, és a szándéknyilatkozatot megvitatjuk a tagállamokkal, aztán a végén az euró csoport elfogadja, és az alelnökök ellenjegyzik. Tehát nem arról van szó, hogy mi függetlenül dolgozunk, nem szabadultunk el az ellenőrzés alól, a tagállamok irányítása alatt végezzük a munkát. Sajnos nincs időnk, mondja az elnök hogy úgy tűnik, hogy a prognózishoz hasonlóan az igényt is rosszul jelezték előre, úgyhogy áttérünk a másik előadóra. I can, uh... Köszönöm. Um, folytatnám akkor. Hagy beszéljek az előrejelzésekről. Uh, visszatekintve, különösen a görög makrogazdasági előrejelzések tekintetében nyilván sok mindent lehetett jobb, volna jobban vagy máshogy csinálni, de a döntéseket úgy kell megítélnünk, hogy figyelembe kell vennünk, hogy milyen információt rendelkezésünkre akkor Görögországban. Ugye az az információ, amely rendelkezésünkre állt 2010 áprilisában, májusában, amely az első eh, kigazdítási programot alátámasztotta, az meglehetősen hiányos volt, sőt, Eh, hamis és félrevezető statisztikák szerepeltek benne. Amikor aztán 2010 áprilisában ugye lelátogatunk Görögországba, akkor az éves, előző évi deficit 12,5% körüliként eh, volt elénk tárva. Egy másfél ezelőtt kiderült, hogy az deficit ugyanabban az évben valójában 15,5%, 15,6% volt. Eh, ennek önmagában olyan jelentős kihatása volt amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a görög gazdaság és az állami szféra tekintetében. Másrészt, igaz, hogy 2010 tavaszán nem e, állt rendelkezésünkre a teljes tiszta kép az a kapcsolatban, hogy milyen intézményi problémák halmozottak föl Görögországban, nem volt mindez látható, hogy mondjam el azt is, hogy nagyon súlyos késedelmekre került sor a megállapodott reformok végrehajtásával, jól ezeket a kormány megígérte, és különösen 2012-ig ez már politikai válsághoz vezetett, olyan mértékű bizalomvesztés következett be, azon túl, hogy ugye a végrehajtás késedelmes kelet, Tehát, hogyha hogyha a végrehajtás is lassú, plusz még a bizalomvesztés is van, akkor nem várható el, hogy minden rózsaszín legyen. Végül a hatóságok a legtöbb esetben optimistábbak voltak, mint kellett volna. E, e, Görögország folyton azt mondta, hogy a mi előrezéseink azok túl pessimisták. Már azokkal is ezt mondták, amelyeket a program elején határ fogalmaztunk meg. E, hagyj térek vissza egy fölvetésre, eh, hogy látjuk-e ugye a alagút végén a fényt. Nos, nyilván a foglalkoztatási eh, problémák, ezek olyan indikátorok, amelyek eh, kés, késelenemmel, csúszással E, e, reagálnak csak a változásokra. A legtöbb programországban nem nagyon változik, nem nagyon javul még a foglalkoztatás. Írországban már elkezdődött. Azonban vannak más indikátorok, a versenyképesség, a, deficit csökkentése, ezek előre tekintőbb, e, előre mutatóbb indikátorok, a bankok mérlegének a helyretétele, ez is olyan indikátor, amely azt mondja, hogy ezek az országok megfelelő irányba indultak el, és a következő években eredményeket fognak hozni. Hagyj említsek még valamit a deflációval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ön említett, hogy bizonyos országokban eh, az árak csökkennek, és meglehetősen negatívan értékelte ezt. Nos, az eurozónán belül, ha egy adott országban csökkennek az árak, akkor és hogy az országnak a versenyképességen javítania kell, akkor ez önmagában nem rossz, ez, ez jó, mert a fogyasztóknak alacsonyabb nagyobb árakat kell fizetniük, a valós, eh, tehát a reál értéke a fizetésnek javul ilyen mértékben. Tehát ne keverjék össze azt a helyzetet, amikor relatív árváltozások vannak mondjuk Görögországban, ráadásul olyan változások, amelyekre szükség is van, mert a versenyképességükön változtatni kell az, az egész eurozónához képest. Ne keverjük el ezt össze mondjuk az eurozóna egészével és a deflációs helyzettel. Ezen kívül jogos, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben rosszul tettük meg a helyzetet Görögországban. Említettem az okokat is, Írország esetében azonban eltaláltuk a céltáblak közepét fején ütöttük a szöget. Eh, a hatóságokkal eh, tárgyalva ugye meghatároztuk, hogy a program végrehajtásával a deficit nem fog, eh, tehát a, sokkal jobb lesz a helyzet, és jelen pillanatban ezt vissza is igazolta az írószegi helyzet. Tehát nagyon nehéz kérdések ezek, de azt nem lehet mondani, hogy a trojka ne fektetne be sokat abba, hogy megfelelő erőjelzéseket készítsen, és nem lehet azt mondani, hogy nem jól végzi a munkáját. Elnök, érdekes az Econ szakbizottság múlt héten az Egyesült Királyságban azt hallotta, hogy nem a megfelelő típusú infláció zajlik. Úgy látszik, hogy nálunk meg a megfelelő pont jó, pozitív, számunkra kedves defláció folyik, tehát nagyon jó dolog ez, hogy infláció is van, meg defláció is, és abból is van jó is, meg rossz is képviselők. Um, Kapnak még tolmácsolást, de nem sokára a válaszokig, gondolom lejár a tolmácsolás ideje, mondja az elnök. Werner Lange. Köszönöm szépen, sok kérdés elhangzott, rövid leszek. Van egy felhatalmazásuk a pénzügyminiszterektől és a bizottságtól. A kérdés az, hogy ma miért nem lépett föl önökkel egy, együtt az, az IMF, és ami a prognózisokat illeti, én azt kérdezném ma, mit tennének másképp, a három év tapasztalatait figyelembe véve, hogyan fogalmazták volna át az elő erőfeszítéseiket és a béreket hogyan javasolták volna megváltoztatni, ezen kívül helyileg hogyan sikerült együttműködniük a hatóságokkal a programországokban. Elnök, Diego, köszönöm szépen, Sean, Hagy kezdjem azzal. Egyetértek azok az országok, ahol nem volt rendben az államháztartás, ott változtatni kellett, ahhoz, hogy fenntarthatóan fejlődjenek tovább. De nem értem, hogy azok a pártok, amelyek a kormányban szerepeltek, és amelyek hozzájárultak a válsághoz, nem értem ők ma, hogy jöhetnek el ide, és ugyanannak a pártnak a tagjai hogyan vethetik fel a programok sikertelenségét és a válságot. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a fő hiba a társadalmi tervezés volt igazán riasztó a munkanélküliség mértéke. Ezért aztán szeretném tudni, hogy ha figyelembe vesszük ezeket a számokat, akkor az Európai Bizottság vagy az EKB még mindig úgy gondolják, hogy megfelelőek voltak a tervek, vagy beismerik, hogy igen, hibáztak, és ki kell javítaniuk a hibáikat másodszorban. Tudjuk, hogy rugalmasságot kértek a kormányok, és a nemzetközi szervezetek is hangsúlyozták, hogy erre szükség van. Ennek ellenére a Trojka miért nem fogadta el ezt, hogy a rugalmaság része legyen a programoknak? A programországokban nagyon eltér a probléma, Írországban, a Cipruson bank probléma van, Portugáliában nagyon súlyosak a problémák, minden egyes országnak ugyanazt a gyógyszert adagolták. Ha nincs igazam, javítson ki Anipodimata. Köszönöm szépen, Sharon. Én nagyon rövid leszek, konkrét kérdésem van Derusz úrhoz. Derusz úr, mindjárt tudjuk, hogy éppen itt az ideje ennek a megbeszélésnek, mert ma lesz egy újabb értékelés Görögországban. És mindjárt tudjuk, az elsődleges többletet 2013-ra eléri Görögország, tehát korábban, mint azt előre jelezték, de a bizottság megkérdőjelezi, hogy fenntartható ez. Ezért aztán önök azt mondják, hogy az Eurostatnak újra kell értékelnie ezt az év végéig. A kérdésem a következő. Ezt az elsődleges töbletet hogyan tehetjük fenntarthatóvá? További fiskális intézkedések és a reálgazdaság erőfeszítésének, erőforrásainak megnyírválása fenntarthatóvá teszi ezt a töbletet? És mikor következik be a fellendülés? És végül, sokan feltették ezt a kérdést, önök figyelembe veszik-e a társadalmi és politikai újjá rendeződést. Ez alapvető feltétellene. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Akkor most a válaszok, de először köszönetet szeretnék mondani a tolmácsoknak, mondja az elnök, akik már egy negyed óra pluszt adtak nekünk. Uh, Madam Chair. I will respond briefly in order to be in, the timing, uh, given that there are no... Köszönöm szépen, elnök asszony. A valuta alappal kapcsolatos kérdésekre csak annyit mondanék, mivel nincs itt az IMF-nek a képviselője, hogy ismereteim szerint a valuta alap a szabályai alapján egy közmeghallgatáson nem vehet részt, ez a szabályai ellen eh, való lenne, legalábbis ezt mondták nekem. Az a valóta alap kollégáinak kellene ezt a kérdést föltenni, és akkor majd ők válaszolnak rám. Más alkalmakkor egyébként ők részt vettek, itt voltak then uh, yes but they also are not going to the us congress that is one of the arguments that they put forward um, um, Nos, hát ez volt az egyik érvük, ami már elhangzott korábban, és a megértésüket kérem, mert a valóta alap nevében én erre nem válaszolhatok, ők sokkal jobban tudnának válaszolni. Aztán, ami a görög előrejelzéseknek a pontoságát illeti. Továbbra is úgy gondoljuk, hogy általánosságban a program felépítése megfelelő volt, és azt gondolom, hogy az intézmények is így látják ezt. Az akkori ismereteink alapján cselekedtünk. Most már másképp tudjuk a dolgokat, illetve a jogi keretek változtak, tűzfalakat építettünk be, biztonsági mechanizmusokat alakítottunk ki, tehát az akkori helyzetben megfelelőnek tartom az eljárásunkat. Három dologra hívnám fel a figyelmet. Én a versenyképességet hangsúlyozom. Az első programban nem volt arra igény, illetve nem ragaszkodtak a magánszektor béreihez. Később aztán ez előkerült, mert úgy tapasztaltuk, hogy probléma versenyképesség. És az állami szférában nem volt kellően gyors a kiigazítás, illetve a reform végrehajtása. Tehát ezt másképp lehetett volna lekövetni. Aztán a bankok stabilizálása, feltőkésítése talán az elején nagyobb figyelmet kaphatott volna ez is megvalósult, csak némi csúszással. A görög bankok feltőkésítésen jobb lett volna az elején. Ezt a tanulságot vontuk le Írország, Spanyolország tapasztalataiból. Harmadsorban az államigazgatás kapacitása, illetve képessége aggasztóbb lehetett volna számunkra. Tehát jobban át kellett volna gondolni, hogy a reformokat mennyire tudja végrehajtani. Technikai segítségnyújtást határoztunk el később, és a bizottság ezt meg is valósította. A program ezért volt talán kevésbé sikeres, mint más országokban, mert a közigazgatás kevésbé tudott megfelelni az elvárásoknak, mint máshol. Aztán munkanélküliség, ez valóban nagyon magas. A munkaerőpiaci reakció erősebb volt, mint arra számítottunk. De nem csak a programban résztvevők esetében, Spanyolországban is, amely nem vesz részt a programban, és ami a forgalomképesről, a nem, a nem forgalomképes eszközöknek a forgalomképesé tétele, ez az átalakulás spanyol tapasztalatokhoz hasonlóan szintén azt mutatja, hogy a munkaerőpiac nem volt annyira rugalmas, mint amire számítottunk. Tehát más reakciót vártunk, és ez vezetett ehhez az eltérő helyzethez. A program rugalmassága. Én úgy gondolom, hogy nagy fogú rugalmasságot mutat a program két szinten is. Meglehetősen eltérnek az országok mm, viszonyai, és a szándéknyilatkozat is tükrözi ezt. Hogyha az ír és a görög szándéknyilatkozatot összehasonlítjuk, akkor nagyon komoly az eltérés. Írország esetében a bankok, illetve a pénzügyi államháztartási szektorra összpontosítottunk, de ezt fokozatosan kivezettük és magasabb volt, illetve több figyelmet kapott a gazdaság, mint Görögországban. Tehát igenis volt rugalmasság. Én azt mondanám, hogy testre szabott kondíciókat, feltételeket alakítottunk ki a konkrét kihívások fényében. A versenyképesség, a bankszektor, az államháztartás hasonló jelenségeket mutatott, de ezzel együtt. Aztán lehet változtatni a szándéknyilatkozaton is. Ez egy élő szabályozás, és felülvizsgálható, alakítható vagy mert a trojka kéri, vagy mert a tagállamok kéri. Sokszor elő is fordul. Görögország, Portugália esetében például eltér a kormány a maga intézkedéseiben, de hogyha működnek az intézkedések, akkor ez rendben van. Tehát ez egy rugalmasság, nem egy kőbe vésett eszköz az MOU. Szinte megválaszoltam a kérdéseket. A, aztán a görög képviselő kérdésére, hogy miért a kivárás miért várunk olyan sokat. A 2013-as bejelentett adatokat 2014 áprilisában kapjuk a statisztikai hivataltól, tehát nem az év végén, hanem a 2013-as adatokat csak 2014 tavaszán tudjuk majd miért várunk többek között, mert tudjuk, hogy vannak csúszások, hátralékos kifizetések, úgyhogy ezért kell megvárnunk a görög statisztikai hivatal és az Eurostat 2013-as adatait hogy az eurócsoport meghozhassa a döntéseket novemberben, decemberben. Jövőben intézkedések, igen, kellenek még. Mert hogy ön is tudja, az elsődleges pozitívum eh, megjelenhet rövid távon, kismértékben, viszont a közép és a hosszú távú kilátások korán sem ennyire kedvezőek. Tehát úgy látjuk, hogy 13-14 százalékban teljesültek az elvárások, de maradt még jó néhány lépés. Úgy gondolom, hogy az adók beszedésének a hatékonyságát, az adó elkerülés visszaszorítását látjuk szükségesnek. Aztán a szociális ügyek elnök asszony elnézést, ezt fontosnak gondolom, a programokban a szociális megfontolások nagy súlyt kaptak. Úgy gondoltuk, hogy egyenlően kell elosztani a terheket, mert a gazdaságra kedvezőtlen hatással jár, hogyha egyenetlenül osztjuk el ezeket, illetve a politikai és a közvélemény részéről a támogatást is aláássa. Aztán az adócsalás, adóelkerülés elleni küzdelem hatékonyabbá teszi nem csak az államháztartást, hanem a gazdaság működését is, és ezért is tartjuk ezt ennyire fontosnak. Lassan valósul meg, de attól még nagyon fontos. A programban résztvevő országok mindegyikében igyekeznek a legrászorultabbak, illetve a legalacsonyabb fizetésűek helyzetét javítani különleges bánásmódban részesülnek a rászorulók. Szélesebb alapokra helyezték a szociális védőhálót Görögországban, különösen a Világbank segítségével szeretnék erősebbé tenni a szociális védelmet, a védőháló rendszerét különböző rendelkezések vonatkoznak erre. Az egészségügyi ellátás például a számos országban egy kiemelt cél, igazságosan finanszírozott, egyenlően elérhető egészségügyi ellátást szeretnének megvalósítani. Ez is egy szociális intézkedés a programban. Hozzátenném még, hogy az ír kormány szerint például a pénzügyi segítségnyújtási programok óriási mértékben hozzájárultak a szociális feszültségek enyhítéséhez, és az ír kormány szerint Enélkül nem sikerült volna az állami programokat életben tartani, és a rászorulókat sújtotta volna a legkeményebben ennek a hatása. Rövid az idő, de azzal zárom, hogy a szociális megfontolásokat figyelembe vettük. Madam Chair. És a központi bank végső szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagyon rövid leszek. Már a kollégám vázolta a kérdéseket. Hogy fűzem hozzá a társadalmi dimenzióhoz, hogy mit tehetnénk másképpen? Talán a kezdetektől fogva, és ez Görögországra mondom főleg, a piaci reformokra nagyobb súlyt kellett volna fektetnünk. Hogyha megnézzük hogy milyen erősek bizonyos területekhez kapcsolódó érdekek. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek az érdekek, amelyek elhalogathatják, megakadályozhatják, gátolhatják a reformokat, általában azok az emberek, akik tipikusan jó létben élő, magas keresetű üzletemberek érdekeit védik. Tehát ezek igazából igazságtalan privilégiumok, amelyek megengedik bizonyos szektoroknak, bizonyos érintetteknek, hogy igazságtalanul nagy részesedést kapjanak valamiből. Ezt rögtön láttuk Görögországban, de a kormány nem tett ennek leszámolására javaslatokat, így aztán mi javaslatokat tettünk most, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, és ezek a reformok a társadalmi igazságosságot segíthetik elő. Ami az adó elkerülést illeti, általában a társadalmi igazságosságot aláása. És mi nagyon sok segítséget adunk a görög kormánynak, hogy az adóelkerülést leszám, azzal leszámoljam. Szerintem ennyiben hagyhatnám ezt a dolgot, hiszen azt hiszem, hogy szervász kollégám nagyon jó mm, válaszokat adott. Amikor a kormányokkal összeülünk, és azt vitatjuk meg, hogy minket azoknak a helyzete aggaszt leginkább, akik szegénységben élnek, akik arra leginkább kihatta a válság, és hogy mindent meg akarunk tenni a válság megszüntetése érdekében, és emelni akarjuk a béreket, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy a gazdaságainkat is ellenállóbbá akarjuk tenni. Láttuk, hogy az érintett országok gazdasági struktúrája nagyon merev volt. Ez hozzájárult a munkanélküliség fokozódásához. És nem szeretnénk egy újabb globális válságot, de biztosak lehetünk, hogy lesz majd még. Úgyhogy készüljünk erre fel. Ne ugorjon meg ennyire a munkanélküliség, ne csökkenjenek ennyire a bérek. És Egyetért mindenki ebben. És gondolom itt a házban is köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. Lehetett, nem lehetett volna kiktatni senkinek a hozzászólását, hajtárjam azzal, mindenkinek közös az erőfeszítése, a növekedés és stabilitás közös cél, de egyértelmű, hogy a parlamentek és a népek többet akarnak tudni arról, hogy mi is folyik, és nem mindig csak retrospektíve tájékoztassanak minket, de még folytázunk erről. Köszönöm szépen!